Euh, bonjour. Kedves kollégák, jó napot kívánok. Javaslom, hogy nyissuk meg ülésünket, hogyha őri úr is inkább szembefordul velem, ahelyett, hogy mást mutatna nekem, mondjuk a hátát. Ez az első ülésünk 2011-ben. Természetesen mindenkinek a legjobbakat kívánom személyes életükben, a szakmai pályájukon, és ezt természetesen kötetlenebb módon is megtesszük majd holnap. Vágjunk is bele, fogadjuk el a rendünket. két apró módosítás van, ugyanis a roma integrációs stratégia, amivel a 11-es pontnál foglalkoznánk, 12-es pont utánra kerül, és a 13-as pont, amely Koferáti úr jelentésével foglalkozik, a szinergiák helyzetével, hatékonyság növelésével, a FEDER az ERFA és más struktúrális alapok kapcsolatánál. 26-os pont helyet kerül megtárgyalásra, a 13-es és a 23-es tehát helyet cserél egymással. Tehát akik érintettek, akik érdeklődnek e pontok iránt, kérem módosítsák napi rendüket. A második pont alapján közleményeim vannak. Elmondanám, hogy az interneten közvetítik az ülést szokás szerint. Tesszaloniki misszió ról kaptunk beszámolót, ugye az ügynökséggel találkozott delegációnk, erről egy beszámolót fogunk meghallgatni illetve én Torinóban jártam egy delegációval az Európai Képzési Alapítványnál, illetve a Magyarországon, tehát látogatás beszámolóját is megkapták. Egy feljegyzés készített a titkárság, megtalálják a dossziéban. Köszönöm szépen a titkárságnak, nagyon hasznos ez a feljegyzés, eligazítja a képviselőket azzal a meghallgatással kapcsolatban, amit a megfelelő biztonságos életképes nyugdíjrendszer európai kialakításáról tartottunk Omer Rajtan asszonynal. Aztán egy másik meghallgatási beszámoló a mikrohitel eszközről, mikrofinanszírozásról szólt ez. Vala. Ennyit szerettem volna mondani. et vous, vous recevrez demain. Holnap kapnak majd eh, a foglalkoztatási főigazgatóság átalakításáról egy feljegyzést. Jelentős átalakításon ment át ez a DG, és talán fontos, hogy mindenki tudja, hogy hova kerültek a beszélgető partnereink, illetve hol találhatók az új partnerek. A november 22-i és a december 1-i második ülés jegyzőkönyvét megkapták. Az ülés végéig lehet észrevételezni őket, ha nincs észrevétel, akkor elfogadottnak tekintem őket jelenlegi formában formájukban. Most pedig rátérünk az ügynökségek munkaprogramjára. Köszönöm szépen, hogy megint eljöttek az ügynökségek számára és számunkra is fontos ez a gyakorlat. Én átlátom, értem, hogy mennyire frusztráló egy ilyen megbeszélés, hiszen egy évig dolgoztak önök, és most öt perc alatt kell bemutatni, hogy mit is végeztek. Hát mindenki tisztában van ennek a gyakorlatnak a nehézségével. Megpróbálunk minden ügynökségnek szót adni, és aztán megnyitom majd a vitát horizontális módon. a javasolt sorrendben először az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek adom meg a szót. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mindenkinek boldog új évet kívánok. A munkaegészségügyi ügynökségtől érkeztem, a múlt évi legkomolyabb feladatunk az volt, hogy a a 28 ügynökséget koordináltuk az európai rendszerben, és ez még folytatódik az idén is. A következő szlájdon eh, látható, és önök megkapták különböző nyelveken eh, kinyomtatva is, eh, hogy miről beszélek. A kulcsfontosságú tényezők itt szerepelnek korábban a kockázatfelmérésről kampányt tartottunk, és a kampány örökségeként az online interaktív kockázat értékelő eszközzel foglalkoztunk. Ez egy új eszköz kis és közepes vállalkozások, vagy mikro és kis vállalkozások esetében a dolgozók védelmére következő 5-10 évben éri majd el életnagyságát ez az eszköz. Nem mi akarunk mindent elvégezni, hanem a saját nyelvükön minden tagállam a saját kultúrájára alkalmazva tudja majd használni ezt az eszközt. Aztán az egészséges munkahely kampány, illetve a biztonságos karbantartás munkája indult meg 2010-ben és folytatódik idén. A harmadik dolog a cégek áttekintése, felmérése új kockázatok esetében, illetve a jó gyakorlatokra vonatkozó termékekkel foglalkoztunk, illetve a gazdasági és pénzügyi válság kiatásaival a munkabiztonságra gondoskodni akartunk róla, hogy ne legyenek túl kedvezetlenek a hatások. Bilbaóban vagyunk, és Továbbra is probléma, hogy a székhelyre nincs megállapodásunk. Reméljük, hogy hamarosan sikerül a nyitott kérdésekben is megállapodásra jutni. Ez egy nagyon szép épület, de nagyon drága, közel egy millió a bérleti díj, más ügynökségek meg névleges, jelképes egy eurót fizetnek évente bérleti díjként kockázatelenzéssel, információs technikával foglalkozó részlegek feltüntetését látják, itt nem sok minden változott egyébként. Az elmúlt öt évben mi történt? Egyes országok nagyon komoly előrelépést tettek a munkaegészségügy, munkabiztonság terén, mások azonban gyakorlatilag semmilyen előrelépésre nem jutottak. Ugyanakkor ez az ábra felmérés alapján erőt, került elkészítésre. Azok az országok, amelyek régóta tagok, mm, sikeresebbek voltak a munka feltételek javításában az európai polgárok számára. Következő szlájd. Az online interaktív kockázat felmérési eszközt említettem az előbb. Hollandiában kezdtünk vele eredetileg dolgozni általános eszközé akarjuk fejleszteni, hogy bármelyik országban bevethető legyen, a kicsi vállalkozások nem igazán tudják, hogyan lehetne kockázatokat felmérni, őket akarjuk segíteni ezzel, ha nem tudják felmérni, akkor ugye sok a kockázat, sok a veszély, sok a munkahelyi baleset. Ez egy számítógépes rendszer, amit a helyi körülményekhez lehet adaptálni és egy PDN, egy okostelefonon, egy ö, hordozható eszközön is működik. Következő szlájd. még tovább menjünk előre, még tovább, még egyel. Igen, egyenként <laughs> szerepel. Következő lépés, amiről akartam beszélni, közelmúltban az újfajta kockázatokkal is foglalkoztunk, a vállalkozásoknál foglal, folytatódik ez a munka részletes elemzéssel. Itt az látható, hogy a cégek mit mondanak magukról, hogy melyek a legkomolyabb problémáik, a három legsúlyosabb probléma egyértelműen a balesetek, illetve a izom és csontrendszeri eh, rendellenességek, illetve a stressz. ami a pénzügyi veszteségeket és a munkából való távolmaradást illeti, a, a stressz és a, a izom- és csontrendszeri rendellenességek jelentik a legkomolyabb problémát. Itt egy felmérés eredményei láthatók, a vállalatok szintjén végezték ezt el a különböző tagállamokban, akcióterv alapján. Egyes vállalatok különösen az Egyesült Királyságban kifejezetten pozitív válaszokat adtak, viszont vannak nagy eltérések az átlagtól látható a gyakorlati szint a cégeknél. Az új problémák, a stressz összetevői, hogy összehasonlítjuk a különböző országokat, egyesek nagyon aggódnak, egyesek jelentős intézkedéseket tettek, eljárásokat vezettek be. Jobb oldalon látható, hogy az aggodalom növekszik, a vízszintes tengelyen az szerepel, hogy kik milyen intézkedéseket hoztak, tehát aggódnak, illetve intézkedéseket hoztak, de, vagy nem hoztak intézkedéseket, de lehet, hogy súlyos problémák vannak. Következő szlájd. A egészséges munkahely kampány és a biztonságos karbantartás kampánya volt a következő múlt évi jelentős fellépésünk. A karbantartás nagyon fontos, mert időben változhat a veszélyességfoka, és a muszkuloszkeletális rendellenességek ebből is erednek. Ez volt a legkomolyabb kampány, amit eddig szerveztünk, nem a befektetett pénz miatt, hanem azért, mert mozgósítani kellett a tagállamokat, nem csak a tagállamokat, hanem a jelölt államokat, EFTA országokat és stb. Annak érdekében, hogy mindenki a saját területén, a saját nyelvén ezt a kampányt megvalósítsa összességében két millió különböző termékkel álltunk elő, brosúrákkal, prospektusokkal, videókkal, képregényekkel, stb. Megint csak 22 különböző nyelven. Következő. Hol tartunk most, és mi történhet a jövőben? Nemrégiben nagy tanulmányt szerveztünk, elég jelentős tanulmányt, az Európai Parlament végeztette ezt el, bocsánat, a munka, biztonság és munkaegészségügyi irányelvek költségkihatásairól ezt a tanulmányt elég gyorsan elvégezték, és a tanulmány jól tükrözi a helyzetet a munkahelyek szintjén. A kötelező kockázatfelmérési előírások eltörlése helyett a kisvállalkozásoknál, amit ugye a Stoiber jelentés javasolt a múltban, gyakorlatilag egyhangú a reagálás, egyáltalán nem kellene ezeket a követelményeket eltörölni, Egyrészt azért, mert nem spórolnánk meg vele pénzt, másrészt pedig azért, mert akkor nagyon jelentősen romolnának a munkafeltételek a munkahelyeken. Következő szlájd. Mi történt a válságnak betudhatóan? Ugye kevesebb a baleset, kevesebb az építkezés, kevesebb az új tevékenység, következésképpen új munkavállalókat nem vettek fel, így kevesebb a kockázat, csökkentek a balesetek, de hát, ha vége lesz a válságnak, akkor visszatérhetünk a korábbi számokhoz. Mm, másfelől a munkafeltételek rosszabbodása Európában összefügghet a válsággal. Következő eh, a csúcs találkozónk a svéd és spanyol miniszterek voltak ott, és a svéd miniszter azt mondta, hogy három munkáló közül egy nem dolgozik, nem azért, mert munkanélküli, hanem azért, mert éppen betegszabadságon van, vagy valamiért nem tud bemenni a munkahelyre. Hm, azt kell átgondolni, hogy milyen gazdasági kihatása van annak, hogyha minden harmadik ember éppen nem dolgozik. És ez nem Svédországban van, Svédországban ez jól látható, mert jó a TB rendszer, és mindent rögzít. Ez egy alapvető probléma a munkahelyeken és a társadalmakban, hogyha ekkora terhet kell cipelnie a társadalomnak. Következő slide a Finn intézettel együtt végeztük el ezeket a számításokat. Itt látható, hogy mennyit vesztünk, hogyha nem munkaképesek az emberek még a nyugdíjkorhatár előtt. Finnország a legrosszabb példa, 68,1 év hogy 58,1 év az átlagos nyugdíjba meneteli határ, van ahol 67, 68, de a kiesett munkaévek 6,9 évet tesznek ki, tehát gyakorlatilag 7 év elvész átlagban. Következő hogyha összeszámoljuk, hogy mekkora veszteséget eredményez ez, bal oldalon egy országra vetítve, vagy a 27 országra, jobb oldalon Európában, a idő előtti távozás nyugdíjba 2,4 milliárd eurót tesz ki. 24-szer annyi, ez, mint amennyit Görögországnak adtunk, és sokkal több, mint amennyivel Írországot megsegítettük. 2400 milliárd, 2,4 milliárd nagyon jelentős veszteség. A munkafeltételeket javítani kellene. Pedig a pénzügyminiszterek nem tartanak ilyen témákban vész, csúcs találkozókat, Görögországgal, Írországgal foglalkoznak, de azon nem gondolkoznak el, hogy a saját országaikban is komoly megtakarítást lehetne elérni. Olyan értelemben, hogy tovább dolgozhatnának az emberek, nem feltétlenül administratív intézkedésekkel, hanem a munkahelyeken való beavatkozással, hogy ne legyenek betegek az emberek az nem segít, hogyha a kormány változtatja a nyugdíjkorhatárt, hiszen ha az emberek nem tudnak dolgozni, akkor nem tudnak dolgozni. Az lenne jó, hogyha képesek lennének tovább dolgozni. Ez egy fontos kérdés, ezt mindenképpen el akartuk mondani. Az utolsó szlájdom, hogyha megnézzük, hogy mennyit fektetünk a munkaerőpiacba, annak érdekében, hogy jobb feltételek között dolgozhassanak az emberek, látható, hogy a veszteségek sokkal nagyobbak, mint amennyit be kellene fektetni, vagy amit eddig befektettek. Tehát a mi ügynökségünk a többiekkel együtt ezen fog dolgozni a jövőben, és bízunk benne, hogy sikeresebbek lehetünk, mint eddig. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és mindjárt meg is adom a szót Christian Lettmeyer úrnak, aki ügyvezető igazgatója a SZEDEFOP-nak, annak az ügynökségnek, ahol mi is látogatást tettünk tavaly, és nagyon szívesen meghallgatjuk beszámolójukat a tevékenységükről. Kérem, hogy ne túl hosszan beszéljenek, hogy kérdéseket is tehessenek fel a képviselők önöknek. Thank you very much, uh, Madame le Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! 2010 volt az az év, amikor a szakpolitikai háttér és keret megváltozott a szakképzés területén, és a Lisszaboni szerződés következtében új stratégiát valósítunk meg az EU-ban. Úgy gondolom, hogy de anélkül, hogy arrogánsnak hangozna, amit mondok, nagyon sok minden hozzájárult ahhoz, hogy a szakképzés a 2020-as stratégiában és az ehhez kapcsolódó stratégiákban igen nagy súlyt kapjon. Néhány zászlóshajó képvisel kezdeményezésről beszélnék, és néhány új tervről is. Ez folytatása annak, amit a CEDEFOP már az előző években végzett. 2010 döntő év volt, és decemberben a Üsben a szakképzéssel foglalkozó miniszterek találkozóján jelentést terjesztettünk elő, a kopehágai folyamatot tekintettük át 2002-től 2010-ig. Az igaz, hogy ez a folyamat mindez idáig nem volt nagy hatással az állampolgárok életére, de hozzájárult ahhoz, hogy sokkal intenzívebb együttműködés jöjjön létre az európai tagállamok között és azon államok között, amelyek a kopenhágai folyamatban részt vesznek. Az európai eszközök kialakítása, az elveki dolgozása csak akkor lesz teljes körű, hogyha minden részletében megvalósítják. Figyelembe véve a megvalósítás ütemét, az együttműködést a különböző országok között, ez folyamatos. A CEDEFOP egyik fontos része nem csak hozzájárult az eszközök kialakításához, hanem most a megvalósítási fázisban a CEDEFOP figyelemmel kíséri az új fejleményeket, és már tapasztalatot is gyűjtöttünk, ezért bizonyos kiigazításokra van szükség. Az egyik a nemzeti minősítési keret, a másik pedig a kredit transfer átadási rendszer a szakmai képzés területén. Az egyik dolog, ami előre lépett a az átláthatóság terén, ez a Europass, vagy Europass, ez olyan eszköz, ami eddig hiányzott, viszont most olyas valamivel állunk szemben, ami közvetlenül érinti az állampolgárokat. 10,7 életrajzot sikerült letölteni, és ez már magasabb szám, mint amit Figel biztos 2010-re célként meghatározott. 2005. februárjában indult ez a folyamat, és havonta 15 ezer letöltés történt, azután ezek száma 2010. októberében már 300 ezerre emelkedett havonta. Másik kérdés a szakképzési igények előrejelzése, ez ismert probléma önöknek. A CEDEFOP mandátumának részét képezi az, hogy a az előrejelzésekkel foglalkozzon, és részletes metodológiát dolgozzon ki. Ez csak egyik része ennek a munkának. Ami a szakmai képzést illeti, olyan képzést kell megvalósítani, ami valóban illeszkedik a munkaerőpiachoz. Azokat a készségeket kell megtanítanunk, amelyekre szükség van a munkaerőpiacon. Itt figyelemmel kell kísérni az eltéréseket, azután az új munkaerőt, munkaterületeket, a zöld munkahelyeket, mindazt, amire szükség van például az egészségügyi szektorban, és amire nagy szükség lesz a jövőben. Ez munkánk része. A CEDEFOP hozzájárul ahhoz is, hogy kifejleszen egy nyelvet, az ESZKót, ami elkerüli a félreértéseket, a munka, erő, piaci igények és a szakképzés által nyújtott oktatás között. A különböző látogatások. 2010-ben 230 látogatást szerveztünk több mint 200 ezer résztvevővel. Ami a kutatási munkát illeti, a CEDEFOP ezen is munkálkodik. Fontos kérdésről van szó, hiszen tájékoztatást adunk befektetési döntésekről, a tagállamok részéről, szakképzés területére. Ennek a munkának az eredményét 2011-ben fogjuk nyilvánosságra hozni. Ami pedig a rövid távú teljesítményt illeti, ezt egy rövid közleményben ismertettük, új aspektusa van CEDEFOP, a CEDEFOP munkájának, mégpedig az, hogy a vett vonzerejét növeljük, és a mobilitás mutatókat is alkalmazzuk a szaképzés terén. Úgy emlékszem, két évvel ezelőtt volt, hogy a parlament felkért minket arra, hogy kommunikációs stratégiát dolgozzunk ki. Nagy örömmel tájékoztatom önöket, hogy a kommunikációs stratégia igen sikeres. Célcsoportjaink, fő érdekelt felek, egyrészt a szakpolitikát alakítók, másrészt pedig azok, akik a szakképzésben részt vesznek de a nagy közönséget is szélesebb körben, körben kell tájékoztatni a szakképzés kérdéseiről. Két eszközünk van, egyrészt közvetlenül fordulunk az érdekelt felekhez, rendszeresen kiadunk sajtóközleményeket a szakmai képzési programokról, és erőfeszítéseket teszünk azért, hogy az információkat elektronikusan adjuk meg. Ez a munka természetesen 2011-ben is folytatódik, vagyis tovább dolgozunk azért, hogy még hatékonyabb legyen szervezetünk, mégpedig az eljárások automatizálásával és azzal, hogy végrehajtjuk a megbízóink ajánlásait, az ellenőrök ajánlásait. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót Juan Mendezes, Menendez eh, Valdez úrnak, aki az Eurofond nevében, vagyis Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények java, javításáért nevében fog szólni. Ez az alapítvány, ennek a székhelye Dublinban van. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, igazgatója vagyok az Eurofaunnak, nem olyan régen neveztek ki. Ennek az alapítványnak a célja az élet és munkakörülmények javítása. Dublinban van a székhelyünk. Üdvözlöm Önöket, és tájékoztatom a tisztelt hallgatóságot arról, hogy a 2010-es munkaprogramunk során milyen megállapításokat tettünk, és milyen céljaink vannak 2011-12-re. A stratégiai keretünk azt jelenti, hogy négy éves munkaprogramot valósítunk meg 2009-2012 között. A stratégiai célokat követjük, meg akarjuk erősíteni az Eurofoundot magas minőségű információk nyújtásával a szakterületünkön, munkakörülmények, ipari kapcsolatok, életkörülmények, a munka minősége és a változások előrejelzése három oldalú ez a munka és a kapcsolat. Szeretném megemlíteni azt is, hogy ami a költségvetést illeti, 99,5%-át a költségvetésünknek felhasználtuk, és ez mutatja az Eurofound hatékonyságát, ami pedig a téma szerinti fő kutatási programokat illeti, a tematikus kutatás mellett szeretném elmondani, hogy a négy év alatt sikerült alkalmazkodnunk az új helyzethez, és egy sor megállapítás projektet terjesztettünk elő a válságról, a szerkezet átalakításról, foglalkoztatás, társadalmi párbeszéd, a munka és a szalkalmazás alakulása témájában. A belga elnökség alatt megtartottuk, vagyis elkészítettük az ötödik európai munkakörülményekkel foglalkozó tanulmányt, és 34 országot vizsgáltunk meg, 25 nyelven készítettünk interjúkat, és több mint 43 ezer interjúnk volt. Itt a parlamentben márciusban előterjesztettük a második európai cég felmérés eredményeit, és 2010-ben más területekkel is foglalkoztunk, szociális, vagyis társadalmi párbeszéd, rugalmasság, vállalati kezdeményezések, összekötve a munkát a gyermekgondozással, azután bevándorlók, fiatalok, fogyatékkal élők, vagy egészségügyi problémával küzdők befogadása. Több megfigyelő központ támogat bennünket, az EWCS, e EQLS, ECS és több európai felméréseket készítő központ. Feladatunk az, hogy együttműködve az érdekelt felekkel biztosítsuk azt, hogy ne legyenek átfedések a tevékenységünkben, és ez azt jelenti, hogy mérhetően együttműködünk az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel, különböző európai testületekkel, szociális partnerekkel és testvér ügynökségekkel, különböző megállapodásokat írtunk alá, és szándéknyilatkozatokat. Más nemzetközi szervezetekkel is együttműködünk projektek területén, például az ILO Nemzetközi Munkagyi Szervezet és az OECD is ezek között van. Ami a 2011-es munkaprogramot illeti. Körülbelül 20 millió eurós stabil költségvetéssel gazdálkodunk. A dián látják, hogyan oszlik meg a költségvetés. A költségvetés több mint 80%-át a legfontosabb tevékenységünkre fordítjuk, vagyis megfigyelő központok felmérése, foglalkoztatás, versenyképesség, ipari kapcsolatok, munka, helyek fejlesztése, stb. Ami a 2011-es munkaprogramot illeti, tovább folytatjuk a projektjeink megvalósítását, de van néhány új projekt is, három fő kutatási területen, a foglalkoztatás növekedése, a munkaerőpiac változása, új projektjeink lesznek a Flex security-ről, vagyis a rugalmas biztonságról, zöld iparágak, fiatalok alkalmazása, a fiatalokra összpontosítva az oktatás, képzés és foglalkoztatás terén, ami pedig a jobb munkahelyeket illeti, több jobb munkahely partnerségen keresztül a munkavállalókkal konzultálunk, a nemzeti gyakorlatokat tanulmányozzuk a jelenlegi jogszabályok alapján, azután munkaszervezet, innováció, munkakörülmények, ipari kapcsolatok a közszektorban, szociális befogadás, szociális védelem területén pedig a mobilitás, munkaerő mobilitása terén foglalkozunk projektekkel az EU-n belül, és a keleti partnersége, valamint a romák befogadása és a nyugdíjba vonulás utáni jövedelem. Ez másik fontos kérdés számunkra. Szeretném elmondani, hogy ami a felméréseket illeti, 2011-es fejlemények, a helyszínen eh, valósítunk meg felméréseket, harmadik európai életminőségi felmérés, azután eh, adatokat elemezünk, EQLS Euróbarométer 2009-2010, valamint áttekintjük az ötödik európai munkakörülmények felmérés eh, adatait, itt megnézzük a munkaidő rugalmasságát, a munka minősége, a foglalkoztatás minősége, foglalkoztathatóság, biztonság témáját, valamint a második európai vállalati felmérés adatait is elemezzük. Ami a három megfigyelő központot illeti, továbbra is adatokat gyűjtünk egy sor témába. Szeretnék néhányat kiemelni aktualizálás az adatoknak, a munkaidőről, a bérekről, fizetésekről, azután negyedéves jelentéseket készítünk a foglalkoztatási főigazgatóságnak, és az ERM éves jelentését is mi készítjük el. Összehasonlító analitikus jelentéseket is készítünk, például a bérek alakulása, a válság, alatt. Ez az egyik téma. A szociális partnerek szerepe a munkanélküli segélypolitikában és újabb szakpolitikai fejlemények a fiatalok foglalkoztatását illetően és a NIC terén. Továbbra is ágazati komparatív jelentéseket készítünk. A az európai ágazati és szociális párbeszéd számára. A következő diám. pedig arról szól, hogy szeretnénk együttműködni a téren is, hogy a teljesítményünket monitorozzuk és értékeljük, vagyis a saját teljesítményünk mérésének rendszerét kívánjuk tovább fejleszteni vagyis hányan töltik le az anyagainkat, tekintik meg a weboldalainkat, a szakpolitikai dokumentumainkat, előadásainkat hányan használják fel, és milyen területeken nyújtunk támogatást. Továbbra is a különböző cselekvési tervek megvalósításán dolgozunk, különböző ajánlásokról van itt szó, amelyek az auditálások, ellenőrzések során születnek, az ex post értékelések során. Ami az értékelést illeti, belső értékelést is végzünk 2009-2012 közötti munkaprogramról és egyéb specifikus kérdésekről. Befejezésképpen szeretném kiemelni azt, hogy amellett, hogy a 2011-es munkaprogramot végrehajtjuk. Egyik nagy kihívás számunkra az, hogy a jövőbe tekintsünk, és már most megkezdjük a 2012-es munkaprogram kidolgozását, valamint a többi program kidolgozását is. Állandóan kapcsolatban vagyunk a különböző érdekelt felekkel, odafigyelünk különösen a parlamentre, a koordinátorok és az előadók munkáján keresztül, és továbbra is szívesen folytatjuk ezt a gyakorlatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, és az egész foglalkoztatás és szociális ügyi szakbizottság nevében köszönjük, hogy eljött, és az első ismertetést megtartottam. Nagyon sok sikert kívánunk ennek a feladatnak az ellátásához. Az utolsó ügynökség végül, de nem utolsó sorban, Batman Szerbán asszony következik, aki az Európai Képzési Alapítványt, az ETF-et képviseli, Torinóban van a székhelye ennek az alapítványnak, és tavaly abban az örömben volt részünk, hogy ott járhattunk. Szerván asszony a szó. Illetve mielőtt átadnám Szerván asszonynak a szót, hadd említsem meg, hogy közöttünk van két szakértő, akiket az Európai Parlament jelölt a képzési alapítvány felügyelő tanácsába. François Mézier és Sarah Parkin eh, szakértőkről van szó. Ők egy side meetinget szerveztek, úgyhogy a mi ülésünk után 18 óra 30 tól az 1K002-es teremben velük is eh, beszélgethetnek. Szerben asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és Uraim, tisztelt parlamenti képviselő asszony, a képviselő urak, én is szeretnék 2011-re boldog új évet kívánni. Remélem, hogy jó eredményekre számolhatunk be az idén, és a képzési alapítvány munkáról fog beszámolni néhány percben. Ez az egyetlen olyan ügynökség, amely az EU partnerországaiban is működik. 2010 referencia év volt, 29 évben működtünk, és azért mondom ezt, mert 2010 végén Izland is jelölt államként bekapcsolódott, úgyhogy 2011-ben 30 államban működünk már. Az Európai Unió eh, nevében lépünk fel a különböző országokban, annak érdekében, hogy eh, segítsük őket eh, a e, szakképzés, a e, képzés e, versenyképességé tevésében, illetve a szociális kohézió erősítésében. Ez a mi víziónk, ez a mi feladatunk. Igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy az EU, mint a legnagyobb donor a világban, a globalizációt alakítani tudja különböző támogatásokkal, azzal, hogy hozzáadott értéket nyújtanak az EU tagállamok és a szomszédos országok közötti egymásra utaltsághoz. A mi munkánk különböző tematikus területekre összpontosít, amelyeket 2008-ban önök hagytak, 2010, hangsúlyoznám, a második olyan év volt, amikor már az átalakított, megreformált szabályzat szerint működtünk. 2010-ben az integrált politikákra összpontosítottunk, amelyeket a tagállamoknak, illetve országoknak a releváns minőségi oktatáshoz, képzéshez meg kellene valósítaniuk, hogy a fejlesztés, gazdasági növekedés és a szegénység visszaszorítása egyaránt megvalósulhassanak azok az országok, ahol működünk, nagyon fejlettől terjednek. Horvátország, Izland, ugye nagyon fejlettnek számít az EU-n kívül, de olyan országban is, ahol nagyon alacsonyak a jövedelmi viszonyok, és gyakorlatilag túlélésre vannak berendezkedve az emberek. 2010-ben volt, emlékeztetnék rá, a szociális kirekesztés, a szegénység elleni küzdelem európai éve. Úgyhogy megvizsgáltuk, hogy mire van szüksége ezeknek az országoknak. Szerveztünk a dél-kelet-európai országok részére egy tematikus szakpolitikai párbeszédet, ahova minden kulcsfontosságú szerepvállalót meghívtunk az érintett országokból, annak érdekében, hogy megbeszéljük, hogy hogyan lehet a változatosságot, a diverzitást e, e, nyugat-balkáni országokban kezelni. Szeretném hangsúlyozni ezzel kapcsolatban, hogy nem csak az országokat próbáljuk segíteni, hanem a regionális együttműködést is ezen országok között, és ez nem mindig könnyen valósítható meg. Munkánk 15 évre nyúlik vissza, és megerősíti, hogy az oktatással, képzéssel kapukat nyithatunk meg az országok között és a foglalkoztatásban egyaránt. Szeretném ezzel újra hangsúlyozni, hogy a szakpolitikák fejlesztésével, elemzésével foglalkozni, a szakpolitikai párbeszédet elősegíteni. Erre összpontosítunk mi, az Európai Bizottság is ezt kéri. Például Hogyha visszatérünk itt eh, Dél-Kelet-Európára, a mi eh, tevékenységünk következményeképpen eh, a megvalósításnak köszönhetően ezen országok bizonyos problémát sikerült elhárítani, szociális kirekesztés terén az Európai Bizottság több éves szakmai támogatási programot kezdett. A képzési alapítvány segítve az Európai Bizottság a versenyképességben is fellép ezen a, ebben a térségben, de mindenhez szükség van ugye a megfelelő szakismeretekre, és az LTF e ezért hangsúlyozza, hogy mennyire fontos együttműködni az érintett országokkal, és együtt meghatározni, hogy milyen szakpolitikákra van szükség a szakismeretek elsajátításához, amelyekre szükségük van a polgároknak az ETF megpróbálja meggyőzni a döntéshozókat az érintett országokban, illetve az érintetteket, abból a szempontból, hogy nagyon fontos a hosszú távú és integrált megközelítés. A torinói folyamat vezérel bennünket a szakpolitikai elemzésekben, és 2011-ben készül a torinói folyamat első jelentése, és május 10-én, 11-én Torinóban értékelni fogjuk az összes visszajelzést, amelyek az országoktól érkeznek. Kormányzati és nem kormányzati intézmények is érintettek, ezért a képesség fejlesztésben, a szociális partnerekkel való együttműködésben, intézményekkel való együttműködésben ö, próbálunk mindig megbízható partnerei lenni a kormányoknak, ö, jó partnerei, akikkel releváns ügyekről lehet tárgyalni. 2010-ben megkezdődött, ez 2011-ben folytatódik, különösen a dél-földközi tengeri térségben a szociális partnerség, a képesség építés terén, illetve, ahogy említettem, a megfelelő képességek, szakismeretek meghatározása terén, illetve azon a téren, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ezek elsajátíthatóak legyenek az érintett országban. A mi munkánk ahhoz is igazodik, hogy az Európai Unió az érintett országban milyen szerződéses kapcsolatokkal rendelkezik. Dél-Kelet-Európáról beszéltem, vannak itt jelölt és potenciális jelölt országok, de vannak más országok is, amelyekkel eltér az EU szerződéses kapcsolatrendszere. Nagyon fontos a mobilitási partnerség, ami a Moldovai Köztársasággal, Grúziával kötetett, illetve 2011-től Örményországgal. Miről is szól ez a partnerség? Az ETF nagyon támogatja az Európából visszatért bevándorlók integrációját, ehhez el kell ismerni a szakmai tapasztalatukat. Szedefop ügyvezető igazgatója említette, hogy előzetesen az ismeretek, a tapasztalatok elismerése kulcsfontosságú a partnerországok által. De az sem jó, hogyha uh, inflációja alakul ki a különböző képesítéseknek, bizonyítványoknak, diplomáknak tehát az elismerések minőség biztosítása is fontos. 2011-ben külső dimenzióval is foglalkozunk majd, a szakképesítési keretek külső dimenziójával, EU szinten az ETF javaslatára fogadták ezt el, összes szakismeretet kellene így ismerni, és tisztelt parlamenti képviselők, hadd mondjam el, hogy a lengyel elnökség alatt októberben indítunk el egy nemzetközi e-platformot, ahol az összes ország láthatja majd, hogy az EU mit tesz. A CDFOP-val karöltve eh, végezzük ezt a munkát, és együtt fogunk erről beszámolni, és ahogy kérték néhány percen van, hadd számoljak be arról, hogy a magyar elnökség alatt 2011-ben megkezdjük a szakképesítési kerettel való foglalkozást. Az első megközelítés a Duna stratégia lesz, itt tagállamok és nem tagállamok fognak össze, és megvizsgálják, hogy a szakismeretek, képesítések, innováció miként tud sikeresen részt venni a projektben illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, illetve a Régiók Bizottsága is részt vesz az országok felkészítésében az egészséges pénzügyi igazgatás is nagyon fontos. Itt a lekötési százalékokról a szomszédaim már beszámoltak, hadd mondjam el, hogy már második évben volt képes 99,9 százalékot lekötni a költségvetéséből a mi alapítványunk. Tehát mi megfelelően fektetjük be a pénzt teljesítmény alapon működünk. 2011-ben arról is vitát indítunk, hogy az új pénzügyi terv szerintünk hogyan kellene, hogy kinézzen, illetve a 2020-as stratégiára is kitérünk. Úgyhogy nagy megtiszteltetés lesz számunkra, hogyha 2011-ben ellátogatnak hozzánk, illetve az országokban némely eseményünkre elnézést, közben elveszettem a hangomat. Köszönöm szépen, most pedig a feliratkozott hozzászólók következnek, de mielőtt megadnám a szót, hadd üdvözöljem Bulon urat, aki Pascal Grüni asszonyt váltja, ugye Grüni asszony a nemzetgyűlésben lett képviselő, Bulon urat üdvözöljük, és bízunk benne, hogy éppen annyira gyümölcsöző lesz az együttműködés vele, mint Grüni asszonyal volt. Nincsenek kétségeim e tekintetben. Mielőtt megadnám a szót azoknak, akik kérték, én magam is szeretnék két kérdést feltenni, ha nem is csinálunk ebből ö, hagyományt. Juga Takala úrnak szól a kérdésem, egy tanulmányt végeztettek el, ö, SMR nevében. Milyen ö, ö, tanulságokat vonhatunk le ebből jogalkotóként? Az Európai Bizottság ö, jogalkotási programja fényében, az új ö, kockázatokkal mi a helyzet. Most egy kicsit lépjen ki a szerepéből, ugye nem a tanulmányról van itt szó, hanem a cselekvésről. Tehát melyek lennének a prioritások ön szerint a tanulmány alapján, amelyekkel kapcsolatban zargatnunk kell a bizottságot, lögdösni kell a bizottságot, hogy cselekedjenek. Tehát az önök tanulmányai alapján. Szerbán asszonytól pedig azt kérdezném, most tudom, hogy önök egy alapítvány, tehát nem az a feladatuk, hogy politikai vitákban részt vegyenek. Gondolom, hogy figyelembe véve a tunéziai eseményeket, és amelyek biztos vagyok benne, hogy az alapítvány munkaprogramjában számoltak velük, de azért nem túlzottan. Szóval mm, bizonyos tanulságokat le kell vonni többek között azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a demokrácia felé vezető úton való mm, elkísérés vagy tanácsadás, illetve az igazság ügyi együttműködés, aztán a jogi együttműködés, a korrupció jelenlegi küzdelemben való együttműködés, a ismeretes tényeket figyelembe veszik-e majd a programjukba, vagy pedig már számoltak is velük, vagy hogyha nem is ö, jelezték előre, hogy mi fog történni Tunéziában, ö, ami történt, ö, az -e az önök terveit, vagy pedig ö, újra ö, gondolják a terveket. 20 percünk van, heten is hozzá szeretnének szólni. Köszönöm szépen, hogyha nagyon röviden fogalmaznak. Szerkesz úr, aztán Morán Ja. Köszönöm szépen. Elnök asszony, röviden fogok csak hozzászólni. A másik szocialista képviselők már beszéltek itt az ügynökségekről. A négy igazgatónak azt szeretném útra adni, hogy a szocialista képviselők szeretettel üdvözlik őket itt, és szeretném még egyszer megemlíteni, hogy nagyon is nagyra becsüljük az ő munkájukat. A lényeg természetesen a politikai célkitűzések megfelelő végrehajtása. Ez az, amire kíváncsi a ez az, amire kíváncsi a mi e, bizottságunk, a mi munkacsoportunk pedig arra kíváncsi különösen, hogy mi történik a munkaerőpiacon. De nem csak erről van szó, a jelenlegi helyzetről, hanem arról is, hogy mi az, amit már látunk előre, amit prognosztizálni tudunk. Például a termelésnek, a munkának egy új megjelenési formáját láthatjuk, és mindennek a gyökere ennek a négy ügynökségnek a működési területéhez tartozik. Tehát a fontos az, hogy előre lássunk, nézzük, hogy mi történik a jövőben, a valóságot figyeljük, a jövőbe való fejlődést figyeljük, és ne úgy történjen a politika átültetése, a, munka, tehát a munkahelyi biztonság, egészségmegőrzés, mint ahogy eddig. Ezen dolgozunk együtt tehát a jövőben minden másképp lesz, mint eddig volt. Éppen ezért nagyon fontos számunkra az önök munkája, éppen ezért szeretnék még egyszer bátorságot önteni önökbe, hogy próbáljanak prognosztizálni és a jövőben nézni. Egy dolog ad aggodalomra okot a számomra. Az a helyzet, hogy nyilvánvalóan a megfelelő és jó gondolatokat és tetteket kommunikálni kell a nyilvánosság felé. Tehát oda kell fordulnunk a szakszervezetekhez, a polgárokhoz, a vállalatokhoz, el kell nekik mondani, hogy mit csinálunk, különben nincs értelme a montáknak. Nyilván ezt önök is tudják. Vannak esetleg ezzel kapcsolatos erőfeszítések, amelyek még talán tovább javíthatók. Zárásképpen pedig csak annyit szeretnék megmondani. Eh, hogy szeretném üdvözölni az új kollégákat itt körünkben. Valdes urat, az új igazgatót, egy hónappal ezelőtt kezdte csak meg a munkáját. Itt a mi házunkban csak barátokra fog találni. Nem egyszerű mindig az élet itt a parlamentben, a képviselők nyilván nem teszik egyszerűvé az ember életét mindig, de itt mindenképpen barátokra számíthat, és jó lesz az együttműködés közöttünk. Köszönöm szépen! Madame Morin, puis Madame... asszony, aztán Renyi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a két ügynökségi igazgatónak, akik itt egymás után szóltak, mert be kell, hogy valljam, Mielőtt az ügynökségekkel kezdtem dolgozni, egy kicsit szkeptikus voltam a tekintetben, hogy érdemes ennyi ügynökséget létrehozni, de most, hogy ellátogattam a helyszínekre, és elolvastam az önök által készített tanulmányokat, egy dologban biztos vagyok, abban, hogy nem használjuk fel eléggé az önök által végzett értékes munkát. Nagyon fontos pontosításokkal szolgálnak pedig a jövőre vonatkozóan, a perspektívákra vonatkozóan. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és hát túl röviden kellett összefoglalniuk a tevékenységeiket természetesen. Két kérdést szeretnék kiegészítésképpen feltenni a munkabiztonsági munkaegészségügyi ügynökség vezetőjének. Első kérdés azt mondta, hogy a munkavállalók egy harmada nincs egy adott pillanatban a munkahelyén. Lehet tudná mondani, hogy miért van ez így, illetve hogy milyen következményei lehetnek ennek. A másik kérdés, amit szerettem volna feltenni az, hogy hogyan lehet az elveszett éveket jobban kompenzálni. Említette, hogy ide, idő előtt mennek nyugdíjba az emberek, említette, hogy a szakmai életet jobban meg kell szervezni, jobb feltételeket kell kialakítani a munkáján, de mikor látjuk, hogy meg mekkora pénz vészel ezáltal, a korai távozás által, mi, mi, milyen tippet tudna adni, hogyan tudnánk kilábalni ebből a helyzetből. A második dolog, amire rákérdeznék, a szedefop kapcsolatos. Ennek asszony szervezett novemberben egy tanulmányutat, amikor ön is Torinóban járt, Nagyja Hírs és Antigon Papadopoulou szerint nagyon érdekes volt az utazás, és az új szakképesítésekkel, új fajta munkahelyekkel, foglalkoztatással foglalkoztunk. Ez különösen érdekes volt. Azóta hogyan alakult ez a munka, tudjuk, hogy milyen sikeresek önök, nevezük nevükön a dolgokat, az Európásszal, az európai CV-vel kapcsolatban is sikeresek voltak önök jó lenne, hogyha minél hamarabb új szakképesítéseket alakíthatnánk ki az új munkahelyek számára, de ez egy nehéz probléma ugye a munkaerőpiacon már jelenlévő embereket nehéz abba az irányba terelni, hogy ilyen új szakképesítéseket szerezenek, és milyen tanácsot, ajánlást tudna adni ön ezzel kapcsolatban. Végül pedig Szerben asszonynak, az én nagyon támogattam, hogy az ügynökségek együttműködjenek, másfelől pedig azt, hogy régiók, európai országok közötti, EU országok és szomszédos országok közötti együttműködés alakuljon ki. A Duna stratégia is például csak sikeres lett ebből a szempontból. Köszönöm szépen. Renyi azt, asszony, majd pedig Hírs asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék eh, minden egyes igazgatónak közvetetet mondani a bemutatókért. Én személy szerint is nagyon jó értékelem a munkájukat. A hozzászólásomban a Dublini Alapítvány eh, vezetőnek előadására szeretnék hivatkozni. Nagyon tetszett nekem az előadás, annak súlypontja a fiatalok, a fiatalok foglalkozatása irányába fog mutatni. Ez rendkívül fontos téma itt a bizottságon belül is. Szeretném kiemelni, mennyire fontos számomra, hogy önök, különösen a válsággal kapcsolatban látják azt, hogy sokaknak az életét ezt nehezen éríti, és önök makacsul próbálják mégiscsak céljaikat elérni, kaptunk más intézményektől is tanulmányokat, ezek nem mindig egybehangzó álláspontot képviselnek, egy dolgot szeretnék azonban kiemelni. Nagyon fontosnak tartom, hogy az együttműködés, eh, amilyen az a múltban is volt, például a demográfiai eh, fejlődéssel kapcsolatban, az OECD-vel és az ILO-val a jövőben is tovább fönn, illetve intenzívebbé váljon. Azt gondolom, hogy például az OECD-től például sokszor tudunk valamit tanulni, kaphatunk útravalót, és ezt nem lenne rossz hasznosítani. Ami pedig a jövőbeli munkát illeti, fontosnak tartom azt, amit tesznek, és nagyon örülök annak, hogyha intenzívebbé teszik ezt a munkát. Ami pedig a jó munkát illeti, tehát a munkahelyi klímaindexet, az ezzel kapcsolatos mutatókat illeti, Nos, itt már nagyon értékes munkát végeztek eddig, és azt várnám, hogy a jövőben is így folytatódjon tovább a munka. Köszönöm szépen. Um, Madame Hirsch, puis Madame Steinrück. Hirsch asszony, majd Steinrück asszony következik. Vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. A magam részéről is, és az ALDE részéről is szeretnék köszönetet mondani az bemutatókért, az ügynökségek bemutatóiért. Sok dicsérő szó hangzott már itt el, éppen ezért itt eh, ehhez szeretnék csatlakozni, és szeretnék köszönetet mondani azért, hogy lehetővé tették számunkra, illetve számomra, mint új tag számára is, eh, hogy meglátogassuk az egyik ügynökséget eh, novemberben, és ott láthattam, hogy milyen speciális feladatokra van szükség, milyen speciális információkra van szükség. A szakmai képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos előadó vagyok, illetőleg ennek az összefüggését vizsgálom az Európa 2005-a stratégiájával. Úgy gondolom, nagyon sokat segített ez a látogatás az intézményüknél, a források, amiket megmutattak, illetve a kapcsolatok, amelyeket létesíthettem, és mi, tehát ez egy fontos munka, ami, fontos forrás, ami munkánk számára nyilvánvalóan vizsgálom a saját országomat is, de jó volt látni, hogy más tagállamokban hogy zajlik a munka. Nos, ez egy nagyon fontos információforrás tehát számunkra. Köszönöm a kitűnő együttműködést, és remélem, hogy a jövőben is alkalom lesz megismerni a többi ügynökséget is. Köszönöm szépen. Euh, Madame Steinrück, Monsieur de Rosa asszony és Doroza úr következik után. Köszönöm szépen. A köszönetem és a megbecsülésem mindenkit érint, de Szerbron asszony az ETF képviseletében különösen kiemelendő a jó együttműködésért. Megnéztem a 2011-es munkatervüket még egyszer azt gondolom, hogy jó úton haladnak, mert éppen hogy a képzés és a jó képzésnek az alapjai az, amit itt a partnerországokba exportálnunk kell, ez tehát fontos. Az a benyomásom, hogy mint hogyha nagyon sokat lett volna Koszovóban az elmúlt két hónapban, illetve beszélt ott ifjúsági szervezetekkel, és ott is megerősítették, hogy nagyon fontos ez az együttműködés, és mennyire nagy a szükséglet, a, ami a jó képzést illeti és amely jó munkafeltételeket illeti. Hogy itt ne egy lefelé irányuló spirál induljon el ezekben a partner országokban, és érje el aztán, gyűrűzzön be ide az Európai Unióba. Három kérdésem lenne, mik a legfontosabb partnerországaik? Az előbb említette, hogy a partner országokból bizonyos témajavaslatokat kaptak. Nos, mik ezek a témajavaslatok, eh, és mik lennének az önök legfontosabb témája az elkövetkezendő évekre? Monsieur Ponces de Rosa, Ponces de Rosa úr, majd Edith Bauer, Bauer Edith asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm az ügynökségeknek a mai előadást. Szeretném kérdezni, hogy az egészséggel és a biztonsággal foglalkozó ügynökség terén. A, például Írországban most derült ki, hogy az elmúlt években megduplázódott a mezőgazdaságban a halálesetek, balesetek száma, és a trend rosszabbodott. Ez azt jelenti, hogy vizsgálatot kell indítani, meg kell nézni, hogy milyennek az oka. Ez véletlen, vagy mi játszott közre, vagy pedig a rendszerek omlottak össze. Mi történik? Minden esetre ez jó lenne tudni, hogy ez trend Európában. A mezőgazdaság Írországban azt jelenti, hogy nagyon sok egyén eh, dolgozik géppel, állatokkal, és eh, ebből a szempontból itt sok a kockázat. Ez is eh, közrejátszott, mint tényező. A másik kérdésem az Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért. Üdvözlöm az új igazgatót, és a közeljövőbe szeretném ellátogatni önökhöz, hiszen ez az én szülővárosomban van. A rugalmas biztonságról szeretnék kérdezni. Önök tanulmányt készítenek a rugalmas biztonság a vállalatoknál témában, és ennek keretében megvizsgálják, hogy milyen a vállalatok gyakorlata. Az elmúlt években megfigyelhető, hogy a rugalmasság kevesebb biztonságot eredményez, és ez főként az elmúlt válság, vagyis a közelmúltban kidőlt válság idején volt megfigyelhető. Kérdezem, hogy az új tanulmányban ezzel foglalkoznak-e, és mi a határideje a tanulmány elkészítésének, milyen területekre fog kiterjedni? Csak néhány tagállamra, vagy az összes tagállamra? Van egy másik kérdésem új projekt a fenntartható, hatékony, hatásos állami szektorról van szó. Mivel fognak itt foglalkozni a köztisztviselőkkel, vagy pedig a vállalatokkal, állami vállalatokkal? Pontosabban mi a témája ennek a tanulmánynak? Végül pedig, elnézést, hogy ennyi kérdésem van, a romák munka, vagy a romák életkörülményeivel is foglalkoznak, ez rendkívül fontos. Szeretném megkérdezni, hogy ebbe beletartozik -e, mert Írországban ez probléma, az utazó népek, ez a közösség, a nomád közösségek, a két kategória között van-e megkülönböztetés, vagy egy kategóriában veszik őket. Tudom, hogy Írországban a nomádok száma sokkal magasabb, mint a romák száma, és az életkörülmények nem jobbak az ő esetükben sem, mint általában a romák esetében. Szeretném kérdezni, hogy mit a szándék. Köszönöm. Ami a naptárt illeti, június 20-21-én megyünk Dublinba, és Bilbaóba május 17-18-án. Így ez azt jelenti, hogy szokás szerint ellátogatunk az összes ügynökséghez két év alatt. Bauer asszony, majd Grimaderi asszony. Éppen a lehetőséget szeretném biztosítani az ügynökségek képviselőit nagyra becsülésünkről. Azt hiszem ez teljesen nyilvánvaló volt az előző hozzászólásokból, hogy egyik ügynökséget sem tartja ez a bizottság fölösleges ügynökségnek. a kérdések sorához két kérdést szeretnék még hozzátenni. Takkala úrtól szeretném megkérdezni, hogy van-e adatuk arról, hogy a, a korai nyugdíjaztatás mennyire érinti a férfiakat és a nőket, és hogy és van-e, van-e valamilyen ö, bővebb elemzés arról, hogy mi az oka, hogyha különbségek vannak. A másik kérdésem a, a CEDEFOP képviselőjéhez szól ha jól emlékszem, akkor az ő műhelyükből került ki az a nagyon-nagyon érdekes, az talán az egyik legérdekesebb prezentáció, amit az elmúlt időben láttunk itt a bizottságban, ami 19 gazdasági szektorra vonatkozott, azt vizsgálva, hogy mi történik az európai gazdaságban, ezek előzetes adatok voltak, a, a végkicsengés az volt, hogy milyen, milyen új, új képességekre lesz szükség, annak következtében, hogy komoly mozgások vannak az európai gazdaságban, hogy vajon ez a, ez a kutatás befejeződött-e már, és mikor láthatjuk a végleges eredményeket? Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm ezeket a prezentációkat, és lenne egy kérdésem a munka intenzivitásának alakulásáról. Tudom, hogy beszélünk a kollektívákról, azután egyéni szinten is megnézzük, hogy a vállalatoknál ez hogyan történik. De azt láthatjuk, hogy a vállalatoknál az emberek valahogy rosszul érzik magukat. Beszélt ön a muszkuloszkeletáris problémákról, és arról is, hogy pszichoszociális kockázatok állnak fenn a munkavállalók számára történelmi fordulópont következett be, vagyis ma a munka megölheti a munkavállalókat, vagy balesetek vannak, vagy a munkával együtt járó betegségek alakulnak ki, vagy valaki önmagá, önmaga vett véget az életének. Mi ennek a jelenségnek az oka, és a munkahelyi orvosok mit tesznek, odafigyelnek-e rájuk, hogyha például riasztás történik. Például, hogyha valaki tiltakozik a veszélyes munkakörülmények ellen, akkor sokszor elhallgatják őket, vagy elbocsátják őket. Beszélünk a gondosság, kötelező gondosság elvéről, és ez azt jelenti, hogy meg kell előzni egy sor dolgot, hiszen például a fejlődésen nagyon sok vegyi anyagot is alkalmaznak. Oda kell figyelni a az állapotos anyákra, a fiatalokra. Nem figyelnek oda, és tíz évvel később sokan krónikus betegségektől vagy ráktól szenvednek. Remélem, hogy a négy igazgató feljegyezte az összes kérdést, nem arról van szó, hogy a, valaki bemegy a szupermarketre és levesz egy árut minden polcról, hanem mindenki kap most 5 percet. Kérjük, hogy csak azokra a kérdésekre válaszoljanak, amelyeket önöknek tettek fel, az ön ügynökségükhöz intéztek. Most pedig fordított sorrendbe kezdjük. Először Szerbán asszonynak adom meg a szót 5 percben. Köszönöm, Tunéziára összpontosítok, hogyan jelentkezik ez a munkánkban. El kell mondjam, hogy már az elmúlt években is foglalkozott az ETF olyan országokkal, ahol különböző politikai megmozdulások voltak, megvizsgálta a kockázatokat, de az EU, amikor foglalkozik a szakpolitikákkal, akkor a szakképesítésre, a foglalkoztatásra összpontosít, akkor mindig a külső dimenziókat is figyelembe veszi. Például, hogyha az Aki Communautaire utal, ha az a szociális párbeszéddel foglalkozik, akkor nekünk alkalmunk van arra, hogy a szociális partnerekkel, a kormányjal, vagy az ország fő érdekelt feleivel vegyük fel a kapcsolatot. Ha ilyen eset áll elő, akkor folyamatossá akarjuk tenni a párbeszédet az adott országgal. Azután az elmúlt években van egy másik dolog, amit megtanultunk, hozzáadott érték, hogyha a szakpolitikát osztják megfelelő szinten, akkor sokkal könnyebb folytatni, mert ez kiinduló pont egy adott országgal. Keményen dolgozunk azért is, hogy a korrupciót egy adott ország esetében csökkenteni lehessen. Bizony ez jelenség, és nagyon sok ország van, ahol például tekintélyelvű rezsimek vannak uralmon. Sokszor felhasználják a hatalmukat arra, hogy korruptak legyenek, és ne átláthatóak. Amikor a közpolitikán együtt dolgozunk szakképzés, foglalkoztatás témában, akkor a bizonyíték alapú politika alapján azt próbáljuk megértetni, hogy mi is az átláthatóság és az elszámoltathatóság, mi ehhez a hozzáélés, mert sajnos néhány országban ezt el kell mondani, meg kell magyarázni, hogy milyennek a hozzáadott értéke. Mi a mandátumunk szerint cselekszünk, és például Kirgisztán esetében az évelején, vagy Tunézia, Libanon esetével, esetében reméljük, hogy ezek az országok a demokrácia felé mozdulnak el, és ezekből az eseményekből azt a tanulságot vonjuk le, hogy a megfelelő készségekre kell összpontosítani. Itt nem arról van szó, hogy robottá alakítsuk át a, az állampolgárokat, melyek szolgálják a, a, az országot vagy a gazdaságot, hanem a társadalom érdekében kell tenniük. A 2020-as stratégia is kiemeli, hogy az aktív állampolgárság része annak, amit mi a különböző országokban teszünk. Koszovó és más országok esetében, 2011-es munkaterv esetében szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az ETF munkáját felhasználják a amikor különböző missziókra mennek az országba, felhasználják a mi anyagainkat. Koszovóban politikai változások voltak vannak, és itt a folyamatosságot akarjuk kihasználni. Tunéziában más partnereink vannak, és ez hitelessé teszi a folytatást. Koszovó esetében folytatjuk a munkát, a központi szinttel és a tanácsokkal működünk együtt. Itt a kapacitás kialakítása fontos mérése azért, hogy a szakpolitika végrehajtását biztosítsuk, és az elszámoltathatóságot is. Most kilépek Koszovóból, 2011-ben a szakpolitika fejlesztésre és a szakértelem fejlesztésre összpontosítunk, annak megfelelően, hogy melyik országban mire van szükség. Van, ahol nincsenek munkaerőpiac intézmények. Azután elvégezzük a, az előrejelzéseket, Európában ezek már jól ismeretesek, valamint a migrációból adódó szakképzés igények Európa számára elég magasak a költségek ebben az esetben, de a migráció nagy, nagyon is azt mutatja, hogy növekedhet, ez kockázatos, de közben dolgozunk például a Duna stratégián azért, hogy valóban értelme legyen annak, hogy ezek az országok együttműködnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Valdez úr, az Eurofound, a Dublini Alapítvány részéről. Köszönöm szépen a kérdéseket, és különösen Alejandro Szerkász kedves szavait. Gracias, Alejandro. És a feltett kérdésekkel kapcsolatban, ugye a válságról volt szó, illetve a válság kiadásairól, az egyik prioritása volt az elmúlt időszakban a válság a munkánknak, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ugye monitorozni a változásokat, megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan lehet a jövőbe tekinteni, a válság nem lesz, nem fog mindörökké tartani, és amikor a kilábalás megkezdődik, akkor hogyan tudunk bizonyos tapasztalatokat, tanulságokat alkalmazni az új munkahely teremtésben. A fiatalok foglalkoztatását említették, egyetértünk, hogy ez prioritást képez, az idén folytatjuk a tavaly megkezdett munkát, tavaly összehasonlító elemző jelentést készítettünk az összes tagállamból érkezett információk alapján, összehasonlító elemzéssel, amit ennek az évnek az első negyedévében fogunk közzétenni, és egy új projektre összpontosítunk, azon fiatalokra összpontosítva, akik sem képzésben, sem oktatásban nem vesznek részt. Az adatokkal, kommunikációval kapcsolatban teljesen egyetértek az önök észrevételével, nem tisztán kutató testület vagyunk, próbálunk tényadatokat szolgáltatni a döntéshozóknak, ez nagyon fontos a kommunikációnkban, és 24%-a a 2011-es költségvetésünknek a kommunikációra van számva. Ugye a kis ügynökségek, ahol nincsenek óriási erőforrások, multiplikátor hatásban bíznak, ezért közös fellépéseket szervezünk elnökségekkel, EU intézményekkel. A rugalmas biztonsággal kapcsolatban különböző intézkedéseket vizsgálunk, amelyek a flexicurity-hez tartoznak, ennek a koncepciónak az alkalmazását, a koncepciót újraértelmezzük a válság vonatkozásában, kiegészítő elemzéseket végzünk a korábbi munkák alapján nem csak az alapítvány munkája, hanem a, az Európai Bizottság által elvégzett munka alapján is. hogy elemezzük a különböző jó gyakorlatokat, amelyeket rögzítettek a tagállamokban. Ami pedig a hatékony közszolgáltatást illeti, ez egy nagyon sokrétű téma, amivel több projektben is foglalkozunk tavaly és az idén. A fő hangsúly azonban a központi államigazgatáson lesz. Később kibővíthetjük a vizsgálati területet, de pillanatnyilag ezzel a szűk területtel foglalkozunk. Konkrét kérdés a romákra vonatkozóan, ez egy szerény kis projekt, külön kérést kaptunk az Európai Bizottságtól ezzel kapcsolatban, és tesztkutatásba kezdünk, különböző hátrányos helyzetű csoportok vannak, de itt most különösen a romákra összpontosítunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Christian Letmeyer következik a Szedefoktól. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm a kedves szavakat és a kérdéseket, és Szerkász úr kérdésére és Morin Sártyai asszony kérdésére együtt válaszolnék ugyanis önöknek igazuk van, a szakismereti előrejelzés nem újdonság, ezt nem mi találtuk fel az elmúlt két évben. Az újdonság az, és ez történik most, hogy megpróbálunk olyan mechanizmust találni, ami a szakismeret előrejelzést átviszi az oktatási intézményekhez. Ez, ez az újdonság, és erre gondolnak önök. Lehet, hogy túl gyakran beszélünk arról, hogy elébe kell menni a fejleményeknek, hogy korán fel kell ismerni a szakismereti szükségleteket. Azt hiszem, hogy itt valami ilyesmiről van szó. Nem csak a az alapképzést érinti, ez nem csak a fiatalok képzését, oktatását, hanem a felnőttkori képzést is. Hogyha a demográfiai előrejelzéseket nézzük, akkor úgy tűnik, hogy középtávon a munkaerő előrekszik, tovább kell dolgozni az embereknek, ezért aztán a szakismeretek nagyobb eséllyel fognak elavultá válni ezért aztán a továbbképzés nagyon fontossá válhat. Nem mindig voltunk sikeresek a felnőtt oktatásban eddig. Meg kell nézni, mire van szüksége az embereknek, Hetvenegy millióról beszélünk ma, természetes csökkenés megfigyelhető ugyan, de nagyon sok olyan ember él az Európai Unióban, akik alacsony képzettségűek. És hogyha az ember alacsony képzettségű, akkor kevésbé tud a továbbképzésben is részt venni biztos, hogy foglalkozni kell a SZEDEFOP-nak ezzel. Meg kell vizsgálni, hogy melyek a szükségletek, meg kell nézni, hogy mi az, ami sikeres volt eddig ezen a területen, és javítani kell a helyzetet a felnőttkori oktatásban. Köszönöm szépen Bauer asszonynak is a kérdését. Elnézést kell kérnem némiképpen, mert ön nagyon fontos dologra tapintott rá a konkrét szakismeretekre regionálisan és ágazatilag van szükség. Nagyon specifikusan, konkrétan az ágazaton belül kell elvégezni ezt a munkát, és ezt a SZEDEFOP 130 emberrel nem tudja elvégezni. Úgyhogy mi történik ebben? Az történik, hogy vannak ágazati tanácsok, az Európai Unió nevében, keretében a foglalkoztatási DJ égisze alatt végzik ezt a munkát, a SEDEFOP is segítséget ad ehhez, módszertani szempontból is, de aztán ugye nemzeti szintre kell ezeket az eredményeket, megállapításokat lefordítani regionális szinten, a különböző ágazatoknak különböző szükségletei vannak. Hogyha ez sikeres, ez a munka, akkor a SZDFOP szerényen hozzájárult ehhez, de csak szerényen tudunk hozzájárulni a kapacitásunkból kifolyólag. Elnök, végül, de nem utolsó sorban a Takala úr, a Bilbaói ügynökség részéről, a Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Alejandro és Morán Sártyé asszony észrevételeivel kezdeném. Köszönöm szépen mindenek előtt a bíztatást, mindenkinek nagyon örülök, hogy elégedettek általánoságban a munkánkban. 32 éves nők miért válnak munkaképtelené például egész életükre. Ilyen tendenciákat figyelhetünk meg a modern társadalomban, különösen Nyugat-Európában emberek, különösen nők, akik nagyon jó munkát végeztek az oktatási intézményekben, egyszer csak bedobják a törölközőt. Teljesen kiégnek, elvesztik az önbizalmunkat, és azt jelenti ez, hogy a életük levő részében gyakorlatilag munkaképtelenek. Tíz év alatt szépen lassan kiesnek a munkából. Mi van a két mi van a munkaképtelenség mögött? Kétharmad részben a muszkuloszkeletáris okok, másrészt pedig a pszichikai okok. Ez a két legsúlyosabb tényező a munkahelyeken három negyed részét ezt teszi ki az idő előtti nyugdíjazás leszázalékolás okainak. 65-67 évig lehetne folytatni a munkát. Nem elég azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet az 58 éves emberek egészségét javítani, akiknek már megvan a pszichikai problémájuk, vagy a muszkuloszkeletális rendellenességük. Tehát ez egész életükkel kellene foglalkozni a munkavállalóknak. Bauer asszony kérdezett rá, mi is a különbség, mi is az eltérés a férfiak-nők helyzetében. Nos, E két témában, a muszkuloszkeletális és a pszichoszociális tényezők esetében a nők érintettebbek, mint a férfiak. Egyértelműen mind a két esetben a nők vannak jobban kitéve ezeknek a veszélyeknek, nem azért, mert ők a gyengébb nem, hanem azért, mert ők a konszenzus hívei és jobban szeretnék végezni a munkájukat, azonban ez nem lehetséges Ebből pedig most áttérnék a jogi követelmények talajára, hogy mit tehetnénk, melyek a megelőző intézkedések. Először is a meglévő jogi követelményeket érvényre kellene juttatni. Óriási a szakadék a jogi követelmények és a gyakorlat között. Ez az első számúok. Másfelől vizsgálni kellene a jogi eszközöket, de más eszközöket is, például a 187-es illó egyezmény alapján, amiben benne vannak az eszközök, van egy eszköztár hozzá, megvizsgálhatnánk, hogy hogyan lehetne jobban végezni a munkát. Természetesen a végrehajtása a jogszabályoknak nagyon fontos lenne. Ez a a stressz nagyon nehéz persze jogi eszközökkel kiküszöbölni. és rendellenességekkel, a foglalkoztatás körében szerzett rákos megbetegedésekkel lehet foglalkozni, a rákkeltő anyagok szabályozásával, stb. Erre szükség is van. Végül pedig még egy dolog van, amit jogilag az Európai Unióban nem jól szerveztünk meg a megelőző jellegű munkaegészségügyi szolgálatokkal, orvosokra, nővérekre, ápolókra, fiziot fizikoterapeutákra, pszichológusokra van szükség, akik együtt dolgoznak, és minden vállalatban változtatni kellene a környezeten, a munkakörnyezeten, a kicsikben, a nagyobban egyaránt, jobban kellene megszervezni mindezt. Lehet, hogy a múltban volt szocialista országokban létező struktúrák teljesen felszámolásra kerültek, úgyhogy semmi nem lépett a helyükbe a vezetési módszereket is változtatni kellene a munkavállalók jobb bevonásával. Még egy utolsó összetevő, ami az ír kérdésre is felel, a mezőgazdaság egyre veszélyesebb terület, egyre több a munkahelyi baleset. Most az a helyzet, az a tendencia, hogy egyre kevesebb ember dolgozik a mezőgazdaságban. Ez egyrészt a gépesítésnek köszönhető, kevesebb ember el tudja végezni a munkát, és ennek az a hatása is megvan, hogy több kilowatt a traktor teljesítménye, veszélyesebb, nagyobb gépekkel dolgoznak, az emberek semmilyen iránymutatást nem kapnak, illetve az önfoglalkoztatók teljesen magukra vannak ítélve. Több információra lenne szükség azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezeket kiküszöbölni saját tanulmányunkból. Körülbelül ennyit akartam mondani, köszönöm szépen, illetve még hadd mondjam el, hogy utoljára számolok be munkánkról, ugyanis egy év múlva nyugdíjba megyek. Köszönöm szépen mind a négyüknek. Hát látom, vannak akiket most üdvözlünk, és vannak akiktől most veszünk búcsút. Minden esetre a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság számára nagyon fontos, hogy ilyen eszmecserét tarthatunk önökkel. Látható, hogy milyen sokféle témáról beszélünk, és nagyon sok tanulságot vonhatunk le ezekből. Bronzaster Rosszasz beszélt a mezőgazdasági balesetekről. Nyilván kötődik ez a stresszhez, és a statisztikák, a friss statisztikák azt mutatják, hogy Franciaországban a mezőgazdasági ágazatban e, több az öngyilkosság, mint a korábbi években volt. A vitát nem nyújtjuk tovább, az idén lesz módunk ellátogatni Bilbaóba is és Dublinba is. Torinóban azt tapasztaltam, hogy nagyon hasznos az, hogyha a helyszínen keressük fel önöket, az önök számára is hasznos ez, hiszen sokkal mérehatóban tudják bemutatni az önök által végzett munkát. Az európai ideál eszme nevében végzik ezt a munkát, amit mi is osztunk, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében köszönöm szépen az ismertetőt. 2011-re sok sikert kívánok azokon a területeken önöknek, amelyekben önök a mi szakértőink egy közös európai idea jegyében lépnek fel. Köszönöm szépen! Most Őri úrnak adom át a szót, hogy ismertesse az első mentesítést a hármas szakaszsal kapcsolatos is, az általános EU költségvetésből elnézést, hogy nekem egy másik szakbizottságba kell átmennem, és Lőter asszonynak adom át a szót. Őri úr, öné a szó. Önök asszony, ő... Oké. Okay. Hát köszönöm szépen a, a szót. Ugye múlt alkalommal ö, beszéltünk már a mentesítések, az ügynökségek mentesítéséről. Megállapítottuk, hogy egyre kevesebb a, a probléma, és ott, ahol problémák vannak, ott is úgy tűnik, hogy világos elképzelések vannak a, a, a felszámolásra. Ennek megfelelően új, a kollégák is úgy érezték, hogy túlságosan sok hozzáfűzni való nincs az elhangzottakhoz. Néhány módosító indítvány érkezett be, és ha megengedi elnök asszony, akkor most együtt beszélnék a, az ügynökségekre, mert teljesen fölösleges most külön-külön újra is mindegyiket elmondanom. Én tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a módosítóknak szinte kivétel nélkül mindegyiket el tudom ö, ö, fogadni. Oh, azt terveztük, hogy tehát úgy terveztük, hogy most az összeset együtt mutatja be, és utána jönnek aztán az előadók. Tehát mondom, néhány módosító indítvány van, amiről beszélni kell. Ezek igazából ö, nyelvtani pontosításokat jelentenek, semmifajta tartalmi változást nem jelentenek, én ezeket el tudom fogadni. Egyetlen egy pont van, ö, ahol azt mondanám, hogy nem támogatnám, ez ö, ö, és Mölzer uraknak a módosítója, akik személyi konzekvenciákat igényelnek a Dublini Alapítvány gazdálkodásával összefüggésben lévén, hogy nem először fordult elő, hogy kisebb kifogások voltak. Részben úgy látom, hogy itt is jó úton haladunk arra, hogy ezek a problémák végleg megszűnjenek. Részben a konzekvenciák tudomásom szerint megtörténtek, ráadásul új igazgatót üdvözlünk itt, hogyha úgy tetszik, maga személyében is mutatja azt, hogy meg, az ő számukra is így evidens. Tehát azt gondolom, hogy ebben a formában nincs értelme ezt támogatni. A többit a szocialisták módosítóit és Obermeyer úrék további ilyen pontosító megjegyzéseit, ezeket el tudom fogadni. A magam részéről azt gondolom, hogy nincs vele különösebb gond. Ilyen módon szerintem szavazhatunk róla. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Öri, als Berichterstatter. Köszönjük szépen eh, Őri úrnak, az előadónak a szót. Szarkasz úr, és utána Hírs asszony. Kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy terveztük, hogy eh, King kolléganőnk lesz itt, de ő volt az egyik árnyék evő. Na mindegy, most őt fogom helyettesíteni a szocialista frakció nevében, tehát egyetértünk Őri úr munkájával teljes mértékben, egyetértünk a módosító indítványokkal, módosító indítványokkal, ő is elfogadja azokat, és köszönjük szépen a munkát, amit végzett. Nagyon együttműködő volt ennek során, úgyhogy gyakorlatilag ugyanazt az álláspontot képviselők mindannyian. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Nagyja Hírs kapja szót. Uh, I'm speaking on behalf of my colleague Kolléganőm, Harkin kolléganőm nevében, aki az ALDE árnyék jelentős tevője, szeretném elmondani, hogy egyetért a fővonalakkal, vagyis az, hogy a pénzügyi irányítást javítani kell főként, ami a visszafizetéseket illeti, hogyha jogosatlanul kapott valaki összeget, de az éves ellenőrzéseket és az összefoglaló jelentéseket az országok szintjén le kell készíteni. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, ez tükrözi a gondokat, amelyeket az auditorok jelentésében is megfigyelhetünk, és a számvevőszék is felvetett kérdéseket. Az egyes módosítást támogatjuk, az átcsoportosítás, illetve a kettes módosítás az csak nyelvi jellegű, ami pedig a képzésért felelős ügynökséget illeti. Hasonló a helyzet, mint az első ügynökségnél, munkaegészségügy. A pénzügyi szabályzat rendeletet mindenképpen szigorúan eh, kell eh, alkalmazni, és a költségvetési transzereket meg kell ejteni. Nem biztos, hogy eh, mivel itt a költségvetés végrehajtása van szó, itt az ügynökség részletes munkájára ki kellene térni. Ami pedig a CEDEFOBot illeti, itt a véleménytervezet korrekt, tényszerű, és kiemelném a számvevőszék által jelölt problémákat, a következő optimizálni vagy maximalizálni, ez nem annyira döntő kérdés. A hármas módosítás szerinte jó, és ez információt ad az ügynökség további terveiről. Ami pedig az Eurofundot illeti, egyetért a véleménytervezettel az egyes módosítással kapcsolatosan ő az elszámolásban hisz, de itt meglehetősen általánosságokban beszél ez a módosítás. Miről is van itt szó? Amikor az alkalmazottakról van szó, akkor az összes alkalmazottat említsük, szeretné tudni. Ami pedig az alkalmazottak teljesítményét illeti, ezt a módosító indítványt egészében nem támogatja. Köszönöm. További hozzászóló nincsen, úgyhogy megadom a jelentéstevőnek, Őri úrnak a szót. Köszönöm szépen. Nagyjából az, ami kiderült a módosítókból, annak felelt meg ez a rövid néhány hozzászólás is, tehát igazából problémák nincsenek, annak örülök, amit most hallottunk a liberális kollégáktól, hogy ők sem támogatják a az Eurofonthoz benyújtott módosító indítványt így azt fogom javasolni, hogy ez ellen szavazzuk, a többi módosítót pedig akkor, a, akkor megszavazzuk, és akkor úgy gondolom, hogy elfogadjuk. Én nem kértem szót előbb a vitában, amikor a, az ez évi programról volt szó, de azt gondolom, hogy a, a, az ügynökségek képviselői, ha másból nem, a jelenlegi jelentés és ezzel kapcsolatos vitából is, de hát személyes kapcsolatban is állunk egymással, tudhatják azt, hogy nagy véleménnyel vagyok a tevékenységünkről, fontosnak tartom, és mi magunk is, ha megjegyzéseket teszünk, akkor csak azért tesszük meg, hogy a mögöttük lévő támogatás még egyértelműbb és még transzparensebb legyen. Úgyhogy a magam részéről köszönöm szépen a mm, Shadowknak a, a munkát, külön meg szeretném köszönni Erika Schulzénak a, a segítséget, és az, azt gondolom, hogy közmegelégedéssel megszavazhatjuk a, a, e, e, a jelentést a hónapi nap, vagy a véleményt, bocsánat, nem jelentést. Köszönöm szépen Őri úrnak. E, február 1-én lesz a szavazás. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig ez pedig a nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban 2010-ben az előadó Nagyja Hirs, aki megkapja tőlem most a szót. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Megvolt már az első véleménycsere a jelentéssel kapcsolatban a véleménnyel kapcsolatban. Nagyon sok módosító indítvány is érkezett, ezekért köszönetet mondok, és köszönetet mondok az árnyék előadók munkájáért is, illetve mindenkinek, aki foglalkozott ezekkel a témákkal. Nagyon fontos, hogy itt megfelelő hangsúlyokat helyezzünk a témakörben, és bizonyos témákkal kiemelten foglalkozzunk minden bizonyal egy-két módosító indítványt összefoglalhatunk. Most itt megkaptam néhány szerzőtől a jóváhagyást, hogy ugyan hiányzanak az utolsó simítások a indítványokon, de hát a legtöbb téma kompromisszumos, és akkor itt összefoglalóan előadható, például a gyermekneveléssel kapcsolatos módosító indítványok aztán vállalati kultúrával kapcsolatos indítványok mit lehet ott tenni, aztán a work-life balance témakörben. Itt is nagyon sok módosító indítvány érkezett. Így gyakorlatilag megpróbáltunk jól megfogalmazott kompromisszumos megoldásokat keresni. Egy fontos téma lesz hogy mennyiben határozhatunk meg a vállalati vezető struktúrákban kötelező kvótákat. Nem lesz, tehát lesz-e kvóta, az kötelező lesz-e, fakultatív lesz-e, három lehetőség van itt, ez nyilván még vitára adhat okot. Egyebekben azonban úgy gondolom, hogy itt jól jelöltök ki a prioritásokat, és nyilvánvalóan a Szociális Bizottság ban itt a nőknek, fiataloknak, de a bevándorlóknak a foglalkoztatását is tárgyalnunk kell, hogyha pedig szavazunk erről a véleményről, akkor a női bizottság számára is jó inputot fog ez jelenteni. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen Nagyja Hirsnek a beszámolókt. Eddig Jutta Steinbrück, Thomas Mann és Lope Fontán asszony jelentkezett szóra. Köszönöm szépen. Hírs asszonyhoz csatlakoznék, és köszönetet szeretnék mondani a jó együttműködésért. Azt gondolom, hogy az utolsó pillanatban ö, kap, ö, kap, jött létre a kompromisszum nagyon sok tekintetben. Úgy gondolom, hogy a számunkra fontos témákat célirányosan tudtuk kezelni, és bizonyos javaslatokat kötelező érvényel tudtunk kidolgozni. Az elmúlt években nyilván hallottuk a erre vonatkozó szándéknyilatkozatokat, azonban úgy tűnik, hogy az önkéntesség nem vezet semmilyen eredményre ezen a területen. Úgy tűnik, hogy a nők átlagon felül szenvednek a válság hatásai alatt, tehát nyilvánvalóan egy-két területen kötelező érvényű lépéseket kellene tenni, például ami a nőknek a részarányát illeti a vezető testületekben, szaktestületekben a belga elnökségnek a kezdeményezését felszerettük volna karolni, és szeretünk volna elgondolkozni azon, hogy új mutatókat dolgozzunk ki arra, hogy a nőknek a foglalkoztatása hogy néz ki, hogyan lehetne azt leképezni, és ezáltal szeretünk volna egy jobb áttekintést kapni a helyzetről, ahogy arról a miniszter is beszélt itt a bizottságban. Úgy gondolom, hogy továbbra is fontos javítani a rossz foglalkoztatási körülményekben dolgozó nőknek a helyzetét. Ezen a területen sokat kell még tenni. A gender budgeting témájával az egyes tagállamokban tovább kell foglalkozni. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a jelentéstevő a az egyenlőségi tervvel kapcsolatos kezdeményezésénket nem fogadta el. A a 42-es, 43-as módosító indítványjal kapcsolatban fordítási hibákról szólnék. Itt a szerző nincs itt a szerző. De mégiscsak itt van. Tehát jó lenne, hogyha itt a szerző egy rövid magyarázatot adna arra nézvést, hogy hogyan is kell érteni ezeket a módosító indítványokat. Vielen Dank. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Thomas Pan kap szót aztán pedig Lópá Fontánya asszony. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok Nágya Hírsnek. Volt három kompromisszumos javaslat, az A, B és a C. Én a frakciónak azt javasoltam, hogy mindegyiket támogassa. Úgy gondolom, hogy ezekben helyet kaptak a legfontosabb gondolatok. Egyetértek az előadóval. A 9-es kezdeményezést elutasította. Itt a gyors döntésről volt szó az európai sztenderdekkel kapcsolatban eh, az anyaság, illetve apasági szabadság területén, hogy hogyan tudnánk ezt megvalósítani. Nos, ezt nem tudjuk megvalósítani. Itt az anyasági védelem kérdését eh, együtt eh, tárgyaltuk, és láttuk, hogy milyen különbségek vannak. Ezt látta a nőgyi bizottság, a foglalkoztatási bizottság is. Itt nyilvánvalóan sztenderdekről nem tudunk gyorsan döntést hozni, itt időt kell hagyni a vitára, gondosan meg kell vizsgálni a kérdést, aztán olyan eredmény legyen a végén, amit mindannyian el tudunk fogadni. Különösen támogatom a 26-os elutasítását, az Európai Bizottság jogalkotási javaslatval kapcsolatos itt a Cornélis kollégánk javaslatát nem támogatjuk. Jutta Steinbrück beszélt a 35-ös módosítványról, itt egy ellenmondást látok, ezt a szociáldemokraták javasolták, és azt mondták, hogy szeretnénk törvényben rögzített egyenlőségi terveket. Ugyanakkor ez azt mondja, hogy ezt a szociális partnerek kezdeményezik és ellenőrizik. Most kérdésem az lenne, hogy ezt hogyan tudnánk megvalósítani. Hogyha a szociális partnerek függetlenségét szeretnénk, és a tarifális partnerséget szeretnénk támogatni, akkor hogy kerülhet ez az ő kezükbe? Nyilván a szociális partnereknek nagyon sok tapasztalata van, tehát nem az a feladatunk, hogy itt az önkéntességet támogassuk, hanem a szociális partnereknek, akik legitimációval rendelkeznek, az ő munkájukat támogassuk. Nagyon fontosnak tartom tehát ezt egy további pont, pedig az 53-as pont, itt a fordításban volt probléma más nyelveken, itt hangsúlyoznám, hogy ugye az Európai Parlament elutasítja a kötelező kvótákat. Most mit tesznek a vállalatok, hogy a saját kezükbe adjuk a döntést? Nos, nyilvánvalóan itt el kell dönteni, melyik alternatívát támogatjuk politikai szinten. Tehát ez egy fontos terület szerintem. Itt nyilvánvalóan föltehetjük akár azt a kérdést is, a 58-as módosító indítvány esetében, Figeridó asszony módosító indítványáról van szó, hogy esetleg ezt is belevegyük a for- megfogalmazásba. Nos, itt a néppártnak egy világos álláspontja van, ez együtt tudok élni, és a frakciós együtt tud élni. Örülök, hogy nagyon sok ponton meg tudtunk állapodni a jelentéstevővel. Elnök, köszönöm szépen Thomas Mannak, most pedig López Fontányi asszony kapja meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden fogom elmondani a véleményemet. Thomas Mann kollégám tulajdonképpen már mindent megemlített, amit meg akartam én is. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani az előadónak, és szeretnék gratulálni His asszonynak a munkájához. Nagyon kellemes volt az önnel való együttműködés. Azt gondolom, hogy gyakorlatilag azonos képpen ítélünk a kérdésről, azonosan közelítjük meg a problémákat a nők és férfiak egyenjogúságát kellene végre tehát elérnünk. Azt gondolom, hogy minden egyes módosító indítványunknál ebből tudunk kiindulni, és ami pedig a frakciónk álláspontját illeti, ami a kvótákkal kapcsolatos álláspontot illeti. Talán e, itt a frakciókban vannak nézeteltérések, a nép illetve a néppárti frakcióban is, erről talán még beszélnünk kell, de jó, eh, hogyha ettől eltekintünk, akkor mindenképpen gratulálhatunk a munkához előadónak. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch... Köszönöm szépen, még két hozzászóló van, Estrella asszony és Bauer asszony, és utána aztán Jutta Steinbrück kap szót. Bocsánat, tehát Estrella asszony kap először szót. Obrigada, Sra. Presidente. Eu também gostaria de me associar ao que já foi dito. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném támogatni azt, amit Steinberg asszony mondott. és hozzáfűzném azt is, hogy mindannyian egyetértünk a célokkal, de nem szükségszerűen az eszközökkel, amelyekkel elérjük a célokat. Van néhány módosítás, amely különféle intézkedéseket javasol. Főként arra gondolok, hogy, hogy hogyan lehet a nők helyzetét javítani a munkaerőpiacon, és hozzájárulni ezen keresztül az inkluzív, befogadó növekedéshez, ahogy azt a 2020-as stratégia meghatározza. Ezzel kapcsolatosan emlékeztetném a kollégákat a konzervatív norvég kormány kezdeményezésére, amely 2003-ban a az állami vállalatok esetében, amelyeket a tőzsdén jegyeznek, intézkedéseket hozott. Nem arról volt itt szó, hogy a nemek közti egyenlőséget segítsék elő, hanem gazdasági okai voltak ennek a norvég intézkedésnek, mert nagyon meggyőző tanulmányok mutatják azt, hogy a nők részvétele az állami cégek igazgató tanácsában olyan cégek esetében, melyeket a tőzsdén jegyeznek, nagyon pozitív eredményeket hozott. Például az, az egyik ügynökség tanulmány készítetett, amely azt mutatja, hogy a nők részvétele különböző cégek igazgató tanácsában oda vezetett, hogy a részvények értéke egészen 73 százalékkal emelkedett, és az, hogy ők mind a politikai, mind a gazdasági életben részt vegyenek, annak mindenképpen haszna van, és a nők részvételét is növeli. Szeretnék még mást is elmondani. Nagy öröm számomra, hogy ebben a véleményben megfelelő sült kapott a bölcsödei elhelyezés kérdése kisgyermekek számára, és az a gondolat is, hogy össze kell egyeztetni a munkát és a családi életet, a magánéletet. Fő oka annak, hogy a nők kilépnek a munkaerőpiacról, az éppen, hogy ez a probléma, vagyis az, hogy nehezen tudják összeegyeztetni a szakmai életüket, hivatásukat a családi élettel. Végül pedig azt is szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament már elfogadott egy jelentést, ez az én jelentésem volt, az anyassági szabadsággal kapcsolatos irányelvről van szó, és egy sor specifikus intézkedést tartalmaz ez az irányelv. Természetesen szükségünk van a tanács támogatására, egyetértésére, ezt még nem kaptuk meg. De a parlament véleményét nem tudják egyszerűen csak félretenni. Nekünk a szülői szabadságról véleményünk van, álláspontunk, és az erre vonatkozó irányelvet most vizsgálják felül. A szociális partnereket is bevonták ebbe. Így nem hinném, hogy a most érvényben lévő jogszabályok az Unióban, vagy azok, amelyeket a parlament elfogadott, azokat egyszerűen el lehetne felejteni, nem? A parlament által elfogadott jogszabály még nem ment végig az egész jogalkotási folyamaton. Két dolgot említenék még. A 28-as módosítás a 15%-os fizetési különbségről van szó, de itt már nem 15%-ról van szó, hanem már 18%-ról, úgyhogy a fizetések közötti különbség már ezt az arányt érte el, a dolgok nem javultak a nők és a férfiak közti fizetés különbségek rosszabbodtak, 18%-ról van szó, ezt a hibát ki kell javítani, valamint négyes módosítás, amely a Lisszaboni stratégia céljairól beszél. Ez a stratégia 2010-ben lejárt, most már a 2020-as stratégia céljairól kell beszélni. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Bauer asszonynak adom meg a szót. Szépen érdekes módon annak az egy részét, amit akartam mondani, e-, Esztrella Edit már elmondta. Valóban, valóban tény az, hogy fontos azt kiemelni, hogy a 2020-as stratégia foglalkoztatási célkitűzései csak és kizárólag akkor teljesíthetők, hogyha megalakul vagy kialakul ennek a háttere, tehát a szolgáltatások háttere, mert azt kell tudatosítani, hogy ez a nők esetében a foglalkoztatás 25%-os emelését jelenti. Tehát, hogyha ennek nem lesz meg a, a szolgáltatási háttere, a gyerekelhelyezésben, de nem csak a gyerekelhelyezésben, hanem az idős gondozásban is, akkor ez a cél egy egyszerűen illuzórikus, ez elérhetetlen ez a cél. Esztrál Editnek igaza van, hogy tévedés történt a a negyedik módosításban is, a 28. módosításban is, és azzal is egyetértek, hogy szükség van arra, hogy a bizottság világos választ adjon, hogy mit szándékozik tenni a, gender pay gap ügyében, mert valóban ez a, ez a különbség ez inkább növekszik, mint csökken, annak ellenére, hogy hosszú időn keresztül nagyon-nagyon lassan, de csökken, az utóbbi években ez a különbség ez növekszik. A bizottságtól viszont nem igazából kaptunk világos választ arra, arra a javaslatra sem, amivel, amivel a, a parlament egyetértett, hogy mit kellene tenni a, a törvénykezésben, mert hisz a mi kezünkben csak ez van, és a, a bizottság gyakorlatilag ebben az ügyben, ebben az ügyben teljesen passzív. Úgyhogy tény az, hogy nehéz újat mondani minden évben a nők helyzetéről szóló bizottsági jelentéshez, de úgy tűnik, hogy a, a helyzet valóban olyan, hogy annak ellenére, hogy meg kell ismételni néhány, e, régebbi ajánlásunkat, annak ellenére újat is tudunk mondani, mert sajnos az élet gyakran hoz új jelenségeket, és ezek nem mindig pozitívak. Köszönöm szépen, Jutta Steinbrücknak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Thomas Mann megjegyzésére szeretnék visszatérni röviden, ami a 35-ös módosító indítványt in, illeti. A spanyol példát vettük alapul, amely nagyon sikeresen egy kötelező jogszabály alapot teremt, amely kötelező a szociális partnerek számára, ami a nőknek a vezető testületekben való részarányát illeti. Tehát ez volt az orientációs alapunk, a best practice-t választottuk ki a saját javaslatunk alapjául. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy jó ötlet, amivel következőkben is foglalkoznunk kell. So, es liegt... Köszönöm szépen. További hozzászóló nem jelentkezett, éppen ezért Nagy Hírsnek az előadónak adnám meg újra a szót. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseiket, visszajelzéseiket azt gondolom néhányra röviden is kitérhetnék, ami az egyenlőségi terveket illeti, és erre két oldalon már eszmecserét folytattunk. Thomas Mann kollégánk is említette ezeket ami azt illeti nem teljesen világos, hogy eh, eh, milyen bürokratikus formában kell a jogszabályi eh, rögzítését ennek elérni, tehát itt mindenképpen óvatosságra látok okot. Aztán köszönöm szépen a megjegyzéseket azzal kapcsolatban, hogy összességében 18-ra kell változtatnunk a számos sajnos fölfelé kell tehát a tényszámot javítanunk és ami a négyes módosító indítványt illeti, ami a önkéntes vagy, vagy kötelező kvótát illeti, nyilván erről még eszmecserét folytat, folytathatunk, de eddig az a benyomásom, hogy nagyon erősek az álláspontok, és mindenki már ismertette a másik féllel az ezzel kapcsolatos érveit is. Azt kell, hogy lássuk, hogy egyes EU-s tagállamokban a vezető testületekben lévő nőkre vonatkozó számarányok, kötelező kvóták, azok különbözőek. Tehát itt vannak különböző tagállami kész tényhelyzetek, éppen ezért talán nem fog sikerülni kompromisszumot találni. Aztán további pont, amiről szólni szeretnék, az a 34-es módosító indítvány kérdése, Jutta Steinbrück tollából. Itt ma megállapodtunk abban, hogy egy szóbeli módosító indítványa fogjuk ezt kiegészíteni, tekintettel arra, hogy, hogy az az hogy tekintettel arra, hogy a tagállamok vizsgálják felül, hogy ez a, javaslat megfelele az adózási rendszerüknek. Tehát ez egy fontos dolog. Fontos dolog ugyanakkor azt is mondani, hogy az Európai Uniónak vannak adóztatási kompetenciái, éppen ez így fogja módosító szóbeli, eh, szóbeli módosító indítványa módosítani ezt, eh, hogy a tagállamoknak kell a saját adózási rendszerükben eh, megnézniük, hogy az egyenlőséget, igazságosságot tudják-e saját eszközökkel biztosítani. Egyebekben pedig szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért. Holnap remélhetőleg nagy többség lesz a a jelentés számára, és így fogjuk tudni a megfelelő jelet továbbadni a tagállamok felé. Köszönöm szépen Nagyja Hírsnek a beszámolót. Tehát holnap itt ebben a bizottságban lesz a szavazás, holnap után pedig megy az ügy a női bizottság elé. Ezzel le is zárnánk ezt a napi rendi pontot. Ja. Nein, jetzt. Hogy ráéreztem. Genau. um... Nos, Nagyja Hírs kap újra szót, tekintettel arra, hogy ő a következő témának az előadója is, nevezetesen az Európai Szakképzési Együttműködés támogatásának témájában, és különösen annak az Európa 2020 stratégiával összefüggésében Nagyja Hírs kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Ugye a napi rendünk még közbe iktatta a roma integráció témáját, de nagyon szívesen lépek akkor előre. Köszönetet szeretnék mondani az árnyék előadóknak az együttműködésért. Volt itt előzetesen már néhány találkozó, ahol kitűztük gyakorlatilag az utat már azelőtt, hogy papírra vetettem volna jelentést, és megállapodtam megállapítottuk, hogy itt gyakorlatilag közös álláspontot képviselünk, a szakmai képzést sokkal inkább a figyelem középpontjába kell helyeznünk. Úgy gondolom, hogy ez valamennyi frakció álláspontja. Vannak természetesen egyes módosító indítványok, amelyeket a kollégák benyújtottak, azonban ezek nagy része a fiatalok munkanélküliségére vonatkozik. Ezen a területen megpróbálom majd egy kompromisszum, megpróbálunk egy kompromisszumos javaslatot kidolgozni, mert hogy nagyon sokan vannak, akik ezzel a témával foglalkoznak, tehát megpróbálunk egy megfelelő megfogalmazást ö, ö, találni, ami a témának a sürgősségét égető voltát is megfelelően mutatja. Egy további pont, ami nagyon sok módosító indítványban előkerült, és ami mindenképpen súlyt kell, hogy kapjon ebben a jelentésben, az nem más, mint a, mint a képzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolatnak a témája nevezetesen annak a témája, hogy a munkaerőpiacra való belépésre a fiatalokat megfelelően elő kell készíteni. Ez nyilvánvalóan a fiatalok munkanélküliségének témájával erősen összefügg. Itt is számtalan módosító indítvány érkezett, ezért azt gondolom, hogy ezen a területen is jó kompromisszumos javaslatot fogunk tudni találni. Aztán a finanszírozás kérdésével kapcsolatban is voltak módosító indítványok, különösen ami az Európai Szociális Alapot illeti, ugyanis annak célirányosan kellene a fiatalokat és a fiatal bevándorlókat támogatni eh, abban, hogy megfelelően lépjenek be a munkaerőpiacra ebben az összefüggésben, aztán kitűztünk bizonyos hangsúlyokat, amelyeket talán erősítenünk kellene hogy végső soron világosá váljon mindenki számára, hogy a helyi lokális kooperáció, együttműködés a iskolák, vállalatok között, illetőleg a fiatalokat segítő szolgálatok között, tehát ebben a három szögben, helyben megfelelő legyen az együttműködés, és így a fiataloknak a potenciálját optimálisan tudják kiaknázni. Aztán a szakmai képzés területe volt még egy fontos pont, hogy, és itt azt hangsúlyozták ki a kollégák, hogy itt a minőségre kell hangsúlyt eh, helyezni, e, ebbe az irányba mutatnak a módosító indítványok. Itt eh, a már elindult európai eszközökre ismételten hangsúlyosan fogunk utalni az integrációs keretre, a minőség kérdésre. Tehát felhasználjuk az alkalmat, hogy összevezessük itt ezeket a témákat, és megmutassuk, hogy ezen a té- ezen a téren történtek már eddig is lépések. Itt gyakorlatilag az a fontos, hogy a saját kezünkbe tartsuk a labdát. Ezen túlmenően a szakmai képzés és a főiskolai képzés közötti kapcsolatot is fontos témaként vizsgáltuk. Fontos, hogy lássuk, hogy a szakmai képzés az nem egy zsákutca, hanem az, aki ilyen részt vett és munkatapasztalattal is rendelkezik, annak biztosítani kell a lehetőséget, hogy ezt megfejelje egy főiskolai vagy hát felsőoktatási képzéssel tehát valahogy kapcsolatot kell teremtenünk a szakképesítéssel rendelkezők és a felsőoktatás között. Ez egy olyan pont, eh, ahol nagyon sokan nyújtottak be módosító indítványt, és amelyeket támogatni fogok, és megpróbálok egy javaslatban összefoglalni. Ami pedig a fiatalok munkanélküliségét illeti, itt egy kísérleti eh, projektet próbálunk indítani, amely ezt a témát még jobban megpróbálja kihangsúlyozni. Tehát ezek lennének a legfontosabb pontok, amiket most így kiragadtam a nagy tömegből. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani az árnyék előadóknak, és és dolgozni fogok a kompromisszumos javaslatokon, hogy mindenkinek az álláspontját megfelelően tudjam tükrözni, és olyan jelentést tudjunk elfogadni, ami iránymutatást ad a tagállamok számára, hiszen a képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos kompetencia az ott van, de mindenképpen egy egységes európai képzési teret akarunk teremteni. Köszönöm szépen Nagyja Hírsnek a beszámolót. Két hozzászóló jelentkezett, az első Silevska asszony, a második pedig Cimmer asszony. Csileszka asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kozlovszki úr nevében szeretnék hozzászólni, aki az EPP árnyék előadója. Sajnos nem tud jelen lenni, mert nagyon jelentős hóesés van Lengyelországban, és nem tud elutazni ide. Kozlovszki úr árnyék előadója és asszony jelentésének a az Európai Szakképzési Együttműködés tárgyában, és mindenek előtt szeretne köszönetet mondani Hírsasszonynak a gyümölcsöző együttműködésért. Egy átfogó, hasznos dokumentumról van szó, ami figyelembe veszi a legtöbb figyelembe vendő tényezőt a szakképzés területén, Fontos a szociális integráció szempontjából, a fiatalok foglalkoztatási szintje szempontjából. Kozovszki úr tehát nagyon örül, hogy ez a vita kialakult. A módosítói és ebbe az irányba hatnak, röviden fogom őket ismertetni. Ezeknek a módosításoknak az a célja egyrészt, hogy pontosítással szolgáljanak Hésasszony jelentésének bizonyos elemeihez, illetve bizonyos dolgokat más megvilágításba helyezzen, anélkül, hogy a nagy vonalakon változtatna. A szakképzési együttműködés a munkaerőpiaci helyzethez kötődik, folyamatosan alkalmazkodni kell a társadalmi, gazdasági, politikai változásokhoz, vagyis az európai szociális alapot rugalmasabbá kell tenni, 30-as módosítás, van itt egy fordítási hiba lengyelből, ahelyett, hogy kezelés, a szerepel, hogy irányítás vagy igazgatás. Az is fontos, hogy kialakítsunk egy szakképzési értékelési rendszert, hogy a szakképzések magas színvonaláról meggyőződhessünk, és emelhessük a foglalkoztatás szintjét, 112-es módosító. Kozovszki úr úgy gondolja, hogy különösen fontos, hogy a közvéleményt felkészítsük a szakképzési szándékokra növelni kell a közvélemény érdeklődését az életen át tartó tanulás iránt, 38-as és 45-ös módosítók. Arról van szó, hogy a szakképzésnek a kezetektől fogva magas színvonalúnak kellene lennie. Ami az oktatást és szakképzést illeti, nagyon fontos, hogy bevezessük a kulcs képesítéseket, kulcsismereteket. ismereteket ezeknek az egész rendszerben szerepelniük kell, az egész oktatási és szakképzési rendszerben. continue along work-based learning. E, warto jednak podkreślić, iż w działaniach... Hangsúlyozni kell azt is, hogy ami az oktatás és a szakképzést illeti, ösztönzőkre kell összpontosítani, építeni, és nem pedig a túlzott ellenőrzése. Kozlovszki úr azt javasolja, hogy az ötös bekezdés fogalmazzuk újra, a pályaválasztási tanácsadással kapcsolatban, mert Írsasszony szövegéből az derül neki, hogy a kvóták a paritásos rendszer alapján túlzottan nagy nyomást gyakorolnának a nők és férfiak pályaválasztására. Kozovszki úr szeretne beiktatni a jelentésbe bizonyos felhívásokat is, amelyek a tagállamoknak szólnak, és azt kérik, hogy vegyék azok figyelembe az esélyegyelőséget a munkaerőpiacon a 70-es módosítás kiemeli a partnerségek fontosságát. Entrepreneurs, partnerships and education institution in shaping the vocational training in line with the uh, actual needs on the labor market. Uh, pozostałe uh, poprawki pana posła. A többi Kozovski módosító szakmai, technikai jellegű azt a célt szolgálják, hogy pontosítsuk, illetve némiképpen korrigáljuk is azt, hogy megfogalmazásait. Kozovski úr eresképpen köszönetet mond, és gratulál Hírsasszonynak, és ő bízik benne, hogy figyelembe veszi majd Hírsasszony ezeket a módosítókat. Igen, köszönöm szépen. Most pedig Cimmer asszony kap szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Hengel kollégánk nevében, aki beteg, jelentem itt meg, és szeretnék hozzászólni. Ő volt a GUE részéről az árnyék jelentéstevő. Néhány pontot adott nekem útra valóul, amit én szeretnék bemutatni. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Hirs asszonynak az általa végzett munkáért, amely nem volt egyszerű, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos kompetenciái nagyon korlátozottak, többnyire itt a tagállami kompetenciákról van szó, tehát ez a háttér már fölveti azt a kérdést, hogy a bizottságnak a munka dokumentuma tényleg azt az előrelépést fogja majd biztosítani, ami szükséges ezen a téren, Nyilvánvalóan a kritika keresztüzében volt a kérdés már jó ideje, hogy a képzésnek és továbbképzésnek a munkaerőpiaci szükségletekhez kell igazodnia, ami aztán ahhoz vezetett, hogy a képzés és továbbképzés ideje alatt a szociális biztonság kérdése alig kapott szerepet. Nos, ami a jelentést illeti, azt gondolom, hogy Hirs asszony ...nak eh, nem volt egyszerű a szerepe, eh, amikor kompromisszumot keresett a különböző módosító indítványok között, és megpróbálta érzékletesen bemutatni az összes álláspontot. Thomas Handel a GUE NGL nevében benyújtott eh, módosító indítványában lényegében arra a kérdésre keres választ, hogy az átfogó szakmai képzés, a munka világába való részvétel kérdése hogyan oldódik meg. Itt hat különböző pontra, hat különböző cikkerre vonatkozik a módosító indítvány, a 6-os, 8-as, 10-es, 14-es és 21-es cikkeire, és az a célja, hogy a képzésben és képzésben egy szélesebb kezdeményezést indítson el, és ne egyoldalúan a munkavállalókat tegye felelőssé ezen a téren, hanem megpróbálja a képzésben, továbbképzésben a vállalatoknak a felelősségvállását is erősíteni, és a munkavállalókkal való együttműködésüket támogatni. Ami pedig a szociális biztonságot illeti, hát ezt is erősíteni kell, különösen ami a 21-es pontot illeti itt Handel úr a módosító indítványba belevette azt a követelést, hogy az átfogó szakmai kvalifikációnak kell, ehhez kell eljutni egy képzés során, és nem szabad, hogy a képzés a multilaterális válás során minőségi romlásnak legyen kitéve. Nos, Ennyit szeretem volna mondani Handel úr pontjaival kapcsolatban, ami pedig a a szakképesítéseknek eh, a minőségét illeti, a kollégák ezzel kapcsolatban kritikát fogalmaztak meg a módosító indítványában. Úgy gondolom, hogy eh, majd látnunk kell, hogy egy olyan közös bizottsági álláspont eh, alakul ki, amit mindannyian támogatni tudunk. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Nincsen további hozzászóló, úgyhogy zárásképpen ismét Nádja hírs előadóként kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Van néhány olyan pont, amit előzetesen már megbeszéltünk Kozolovszki úrral például, ami a lokális kötődését illeti ennek a témának. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk abba az irányba, hogy ezzel is foglalkozzunk megfelelőképpen. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen eh, lehetséges lesz a javaslatait bevenni a jelentésbe. Más téren is megfelelő kompromisszumot fogunk találni. A másik pont volt amiről itt szóltak a kollégák, az a modualizálásnak, a modulossá tételnek a kérdése. Mm, sok eszmecserét folytattam erről, és ott azt a félelmet fogalmazták meg, hogy nem jó az, hogyha egy, egy szakmai képesítést az modulokra bontunk, hiszen ez minőségi problémákhoz vezethet. Ez azonban egy olyan látásmód, amely ennek a modualizálásnak, modulokra bontásnak a kockázatait emeli ki, és nem annak az előnyeit hiszen természetesen a mobilitás, az Európán belül mobilitás is említhető ilyen előnyként, hiszen lehetővé teszi a modulalizálás az érintettek számára, hogy más Európai Uniós tagállamban végezzék el a képzés egy részét, és nyilvánvalóan előny az is, hogyha a továbbképzés során valaki csak egy részét kell, hogy megszerezze a képesítésnek, akkor számára is lehetőség nyílik, hogyha csak egy ilyen modult vesz igénybe. Tehát úgy gondolom, hogy a modualizálás nagyon sok esélyt és, és előnyt is jelent, és nem vezet automatikusan a szakmai képzés egészének a minőségi csorbulásához. Tehát a két szempontot mindenképpen összeegyeztethetőnek tartom egymással. Aztán azt is gondolom, ami sok módosító indítványban is szerepelt, és, és amit én is hangsúlyozok a jelentésben, hogy mind a munkavállalók, mind pedig a munkaadók számára fontos a továbbképzés kérdése, úgyhogy ezt nem szabad a jövőben sem egyoldalúan kezelnünk, hanem nagyon sok területen ugye szakember hiányal küzdünk, és nyilvánvalóan a munkaadói oldalon is nagyon nagy érdek és érdeklődés fűződik ahhoz, hogy támogassák a továbbképzését a munkaerőnek ami pedig a munkavállalóknak az érdekeit illeti, nyilván az által érdekükben nem csak vállalaton belüli képzésekben vehetjenek részt, hanem lehetőségük nyíljon olyan továbbképzésre is, amely akár más iparágban, más vállalatnál, más szakmában való működést is lehetővé tesz. Itt egy egyensúlyt látok a munkaadói és a munkavállalói oldal érdekei között. Úgyhogy én ennyiben is hagynám a dolgot mindenképpen fogunk tudni megfelelő kompromisszokat találni. Köszönöm szépen. Ja, Elnök, köszönöm szépen Nagyja Hísnek a beszámolót. 16-án, március 16-án szavazunk itt a bizottságban erről a jelentésről, most pedig áttérünk az eredetileg 11-es napi rendi pontra, nagy ehés jelentése előtti pontra, nevezetesen a romák integrációjának Európai Uniós stratégiára átadnám Gönc Kingának jelentéstevőnek a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Éppen egy másik megbeszélésről érkeztem, ahol próbáltunk kompromisszumos módosítókat kialakítani a 9-es bekezdéshez. Úgy tűnik, ha jól értem, hiszen különböző formációkban vitattuk meg eddig a módosítókat, nekem úgy tűnik, hogy az összes többi esetben sikerült kompromisszumra jutni, ebben mindenki egyetért az utolsóba az EPP is belement most itt a folyosón, ami még függőben van, mert szeretném ismertetni a helyzetet, egyetlen egy módosítás, ami még függőben van, amivel kapcsolatban nem sikerült teljes egyetértésre jutni, ez a 9-es bekezdés, és azt javaslom, hogy egy közvetlenül az EU által kezelt alap jöjjön létre, egy kicsi, célzottan ezzel a szegregált közösséggel foglalkozó alap jöjjön létre. A struktúrális alapok, az szociális alap és az operatív programok különböző pénzei szokásos módon mennének tovább a csatlakozás előtti a támogatásokhoz hasonlóan, ahol ugye a bizottság eh, alapokat eh, kezelt, eh, fejlesztési orientációval, jó helyi kezdeményezések alapján hosszabb időkeretek között lépésről lépésre megvalósuló megközelítéssel a csatlakozási folyamatban mi azt tapasztaltuk meg, hogy a a legtöbb helyi közösség, civil szervezet számára megnyílt a lehetőség, hogy hogyan kell ezeket az alapokat felhasználni, melyek a bürokratikus problémák, hogy működik az utolfinanszírozás, utólagos finanszírozás. Ezek a nagyon szegény közösség, azokban valahogyan kikerültek a rendszerben, nem tudták felszívni a finanszírozást a közvetlen alapkezelés nélkül. És úgy gondolom, hogy a bizalmi kérdés miatt is nagyon fontos lenne, hogy az európai intézmények közvetlenül járjanak el, helyébe lépjenek a bürokráciának, a bürokratikus folyamatoknak. Nagyon fontos ebből a szempontból tehát a közvetlen szereplése az EU intézményeknek. Nagyon örülnék, hogyha valamilyen módon támogathatnánk ezeket a helyi kezdeményezéseket, amelyekből később egy komplex program alakulhat ki, így közvetlen EU fellépés ezt szolgálna a fejlesztési irányú helyi kezdeményezések esetében folyik a vita arról, hogy ez a közvetlen EU fellépés a pénzek kiosztásánál, támogatások elosztásánál elfogadható-e vagy nem. Nekem úgy tűnik, hogy a többi frakció belement volna ebbe, illetve hajlandó belemenni ebbe a javaslatba, de még az EPP-vel egyeztetnek. Szerintem nagyon fontos lenne ha sikerül kompromisszumra jutni úgy, ha nem, akkor vizsgáljuk meg, hogy kinek minek van többsége. Nem szeretném, hogyha ezek az emberek megint tehát őket megint kihagynánk, tehát a leghátrányosabb helyzetű, szegregált közösségben élőket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Cecilia Wikström kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék Gönc asszonynak köszönetet mondani, nagyon komoly munkát végzett eh, vélemény kapcsán. Nélkülözhetetlen aspektusokról kötöttünk eh, kompromisszumot, hogy segítsünk a eh, roma embereknek köszönetet szeretnék mondani Gönc asszony segítőinek és Ferber Ritának is Csodálom az óriási türelmüket és kedves hozzáállásukat az egész folyamat során. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Ugye konstruktív politikai javaslatokat kell kialakítanunk, hiszen a, a romákat is be kell vonni az intézkedések kialakításába. Nagyon örülök annak is, hogy milyen sok javaslat érkezett a helyi szint elismerésére, nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az EU-nak a struktúrákat el kell ismernie, és támogatnia kell a folyamatokat. Ami a módosítókat életi sikerült kompromisszumra jutni, így a szociális alapjogokról is, a, az evidence-based szakpolitikákról, jobban kellene teljesítenünk ezen a területen, mint korábban, illetve rugalmasabban, hatékonyabban, célzottabban kell az EU pénzeket kifizetni, ahogy Gönc asszony is utalt rá. Mindezek az intézkedések fontos lépések abban az irányban, tehát lépések, hogy bevonjuk a romákat a társadalomba. A kilencedik bekezdésnél függőben lévő kérdés szerintem megoldásra kerül, mielőtt a holnapból, mielőtt a mából a holnapba átlép szervünk, hadd fogalmazzak így. Én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a munkaritmusa fennmaradjon. Úgy gondolom, és bízom benne, hogy a végső libe jelentésben is megjelennek majd ezek a szempontok. Köszönöm szépen. Most pedig Baldazár úr, az Európai Néppárt árnyék előadója kapja meg a szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék az előadónak köszönetet mondani azért, hogy ilyen jó struktúrát jelentést rakott az asztalra. A, azok a pontok, amelyekkel foglalkozott, igazán kritiká, kritikus pontok voltak, így például a európai pénzeszközök hatékony felhasználása helyben, Nyilván ez eddig nem volt megfelelő. Bizonyos országok nem használták ezeket a pénzeszközöket, mások használták, de nem megfelelő célokra. Tehát a roma közösségek ritkán jutottak hozzá ezekhez az eszközökhöz, és élvezték azok előnyét. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatos aggodalmak mindig is jelen voltak közöttünk a jelentéstevő kész volt kompromisszumos javaslatokat kidolgozni, és gyakorlatilag minden módosító indítványt felvenni a jelentésbe. Egy olyan megoldást kerestünk, amiben mindenki egyet tud érteni. Az egyetlen vitás pont az a kilences pont, a kilences bekezdés volt, és ez is maradt. Talán a fordítással volt itt gond, ezt nem tudom, de senki sem tagadhatja, hogy lehetővé kell azt tenni, hogy az Európai Uniós grémiumok közvetlenül kapcsolatba lépjenek a helyi szinttel, a helyi szintű szervezetekkel nem igazán tartom megfelelőnek, hogy újabb szerveket alapítsunk erre a célra, már így is elég erős a bürokrácia, hogyha újabb szerveket, újabb kompetenciákkal, feladatokkal hozunk létre, azt gondolom, hogy ez túl messze menő lenne. A bizottság ezt a feladatot el tudja látni megfelelően. Illetőleg hát nyilván igénybe veheti az illetékes helyi szerveit. Az Európai Bizottság projektjei ugyanis egy közvetlen kapcsolatot irányoznak elő a helyi szervezetek és a bizottság között. Tehát, hogyha a helyi roma szervezetek vagy közösségek túlságosan kicsik és szervezetlenek, akkor kérdésként merül fel, hogy ki lesz az Európai Bizottságnak a tárgyaló partnere. Hogyha nincsen megfelelő szervezettség, nincsenek megfelelő provinciák, régiók, stb. Nos, akkor ki fogja fölvenni a kapcsolatot, ki fogja létrehozni a közvetlen kapcsolatot az Európai Bizottság és a helyi szervezetek között. Nos, annélkül, hogy a kapcsolatok bürokratizálását támogatnánk a, a helyi lakosság és a bizottság között, mindenképpen ugye először is szeretnénk elkerülni, hogy új szervezeteket kelljen létrehozni, Másodszorban ugyanakkor jó lenne, hogyha rendezett kapcsolatok lennének a bizottság és a tagállamok között. Tehát a bizottságnak lehetővé kell tenni, hogy közvetlenül megkeresse ezeket a kis helyi közösségek, közösségeket. Ugyanakkor nem szabad előírni, hogy milyen úton, módon teszi ezt. Gyakorlatilag itt ugye részletkérdésekről beszélünk, amelyeket adott esetben helyben kell majd megvizsgálni. A roma közösségeknek a segítése ugyanis nem csak a segélyek szétosztását kell, hogy jelentse, a cél nyilvánvalóan az, hogy az integrációjukat elősegítsük, a roma népességet kisegítsük ebből a segélyezési kényszer állapotból, és az integráció útjára állítsuk őket, ahol önmaguk is képesek a sorsukat a kezükbe venni. Tehát ez egy másfajta kezdeményezés lenne, ezt kellene e- egy, egyfajta kompromisszumos megoldásban elhelyezni, méghozzá egy olyan megfogalmazásban, amit mindannyian vállalni tudunk. Elnök, remélem, hogy hozzájárul a hozzászólása. A megoldáshoz Delima asszony kapja meg a szót. Chers collègues, je souhaite... Euh, Kedves kollégák, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadó nagyon színvonalas munkát végzett, illetve köszönöm az itt javasolt szövegeket is, jelentős kompromisszumos megoldások történtek, és így a zöldeknek is könnyebb egyetérteniük mindenek előtt. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a romák integrációja az európai társadalmakba a színvonalas szolgáltatásokon keresztül valósulhat meg elektromos áram, ivóvíz, szociális segély, illetve támogatás, egészségügy, megfelelő lakhatás, foglalkoztatás, tehát mindezen szolgáltatások révén, vagyis az alapjogokat tiszteletben kell tartani. Másfelől pedig emlékeztetni kell rá, hogy a roma társadalom diszkriminációt szenved Európában. Az Európai Parlamentet képviseljük mi, az a a szerepünk, hogy kiküszöböljük, hogy bármilyen közösséget megbélyegeznek, vagyis a roma közösség esetében is erre kell törekedni. Egyesülve a sokszínűségben mondja az európai szlogenünk, az európai közösség ebből áll az ellátások, támogatások, pénzek persze, hogy el kell, hogy jussanak a romákhoz. Ez lenne az értelme a mi szövegünknek, a mi döntésünknek, hiszen a jelenlegi helyzet nem kielégítő. Ezért is fontos ez az utolsó kompromisszum. Úgy gondolom, hogy bármilyen eljárásról van is szó, a roma közösségeket be kell vonni, nem dönthetünk helyettük velük kell fellépni, nem értük, nem az emberekért kell politizálni, hanem velük kell politizálni, mert lehet, hogy ők tudják a megoldást. Ez az első dolog, amit mondanék, a másik pedig lenne egy európai ügynökség, amely kezelné a pénzeket, erről hallottunk itt. Szerintem ez egy szép elképzelés, csak szeretnék két dolgot megtudni. Először is szakmailag, technikailag és jogilag lehetséges ez. Ez az ügynökség, a szociális alap és a um, FEDER az EFA pénzeit EFRA pénzeit is kezelheti-e. Hát ezt szeretném tudni, hogy ez az ügynökség az összes ügynökséget tudja-e képviselni, hogyan állna fel, kikből állna ez az Európai Ügynökség, ez is egy érdemi kérdés, az utolsó kérdés pedig az irányítás kérdése. Ez az ügynökség a városokkal, a területi önkormányzatokkal, vagy a regionális önkormányzatokkal működne együtt? Ez a kérdés is felvetődik és minél hamarabb meg fogom keresni az előadóasszonyt és az árnyék előadókat, hogy minél hamarabb nagyon jó kompromisszusra jussunk ebben a tekintetben. Köszönöm szépen. Még, egyet, még egy hozzászólók van. Még hozzá Ungureanu úr fog hozzászólni. Remélem, hogy helyesen ejtettem ki a nevét. Önél szó. Köszönöm, elnök asszony, helyesen ejtette. Úgy gondolom, hogy az előadó, akivel már igen régóta tartó munkakapcsolatom van, nagyon sok mindent tett helyes irányban. Igen, kicsit bezárkoztunk, de azért nem. A kilences bekezdés, ez elvi kérdés és tények kérdése. Teljes mértékben támogatom a tisztelt kollégákat, akik olyan jól kiemelték, például Báltazári úr, olyan jól lefestették a helyzetet, de én még többet kérdeznék vissza kell mennünk a csatlakozás előtti helyzethez, amikor bizonyos mechanizmusokat alkalmaztunk, mivel nem voltak meg a maiak, de miért is kellene visszamennünk. Másodszorban valóban megvan a veszély annak, hogy túl bürokratizáljuk az egész kérdést. vannak problémák a finanszírozással és azzal, hogy a pénz elérje a roma közösséget, a roma közösségeket Romániában, Magyarországon, Bulgáriában. Etéren valóban vannak problémák, de az én tapasztalataim, hogy is mondjam, bizonyos blokkolódásokra vonatkoznak, működésképtelenségekre, amelyek a helyi közösségeket jellemzik. Például mikroszinten a helyi közösségek nagy szerepet játszhatnak abban, hogy az európai szakpolitika valóban helyi realitássá váljék. De Egyébként, ami a jogokat illeti és a roma lakosság hozzáférését mindenhez nagyon sok nagylelkű elvi nyilatkozatot válthatunk ki ennek alapján, de ennél többre nem megyünk. Tehát mit szeretnék én? Több realizmust. Legyünk reálisak. Ami a kilences bekezdés problémáját illeti, ragaszkodjunk ahhoz, hogy javítsuk azt, ami már megvan, vagyis kell még egy plusz eszköz ahhoz, hogy ezt az adott problémát megoldjuk. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. További hozzászóló nem jelentkezett, így zárásképpen Gönc Kingának a jelentéstevőnek adnám meg a szót. Tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen ezt az igen lényegi vitát, és mint látják az árnyék jelentéstevők, azok, akik sok módosító indítványt beadtak, nagyon is részt vettek ebben a munkában, és a saját tapasztalataikra hagyatkoztak. Biztos vagyok benne, hogy mindenki a lehető legjobb megoldást szeretné. Vannak jó módszerek a pénzek allokálására, és a legtöbb közösség már megtanulta azt, hogy hogy kell ezeket a pénzeket felhasználni, sőt, a legtöbb roma közösség is megtanulta ezt, vagyis hogy lehet a különböző alapokhoz, strukturális alapokhoz, stb. hozzáférni. De nem biztos, hogy az én javaslatom a legjobb. Itt arra törekedtünk, hogy hogyan lehet eljutni azokhoz, akik kimaradnak, kimaradtak Garano úr ezért kérdezte, hogy miért kell más eljárásokat vagy más csatornákat keresni. Én is gondoltam, milyen csatornákon át lehetne eljutni ezekhez a rendkívül szegény közösségekhez, ahol nincsenek meg ezek az ismeretek. A valóság az, hogy ők a társadalom azon részét képezik, amelyet kihagytak az EU pénzalapok előnyeiből. Hosszú vitát lehetne folytatni arról, hogy akarunk-e új testületeket. Nem, én nem szeretnék új testületet, hanem egy közvetlen EU részvételt szeretnék a bürokrácia helyettesítésére, vagy részben a bürokrácia helyettesítésére, felhasználva a helyi csatornákat, amelyeknek már van tapasztalatuk és biztos vagyok benne, hogy jó szöveget szeretnénk, csak én szeretem volna elmondani, hogy mi volt az én eredeti kezdeti kezdeményezésem, hogyan láttam én a helyzetet, de szerintem még egyszer leülhetünk azokkal, akik szeretnék a végleges szöveget látni, és megpróbálhatunk valami olyasmit összeállítani, amit a többség támogathat, remélhetőleg az összes frakció, hiszen ez az egyik kulcskérdés. Köszönöm még egyszer, köszönöm, hogy ilyen aktívek voltak, és egész meglepő volt számomra, hogy egy rövid szöveg esetében majdnem száz módosítás érkezett, és ez mutatja, hogy ez önök közül sokuknak mennyire fontos. Köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen Gönc Kingának a beszámolót. Holnap lesz a szavazás. Remélem, hogy az utolsó kérdésekben meg tudnak addig még állapodni. Ma, mára már nem maradt napirendi pont eh, a napirendünk szerint, tehát azt gondolom befejezhetjük az ülést. Mindenki örülhet a korai befejezésnek. Holnap azonban pontosan 9 órakor kell kezdenünk a munkát a demográfiai jelentéssel holnap más teremben leszünk, nevezetesen a 4B001-es tanácsteremben. Ott fogunk kezdeni, tehát 9 órakor, akkor látjuk egymást újra. Mindenkinek jó estét kívánok!